Okay, friends. We'll start. Kedves barátaim, akkor elkezdjük az ülést. Örülünk, hogy Sefkovics, Sefcsovics eh, bizottsági alelnök úr is itt van körünkben, meghívottként. Örülünk, hogy sikerült eljönnie. És nagy érdeklődéssel várjuk, hogy mi a mondani valója az Energiaunió legfrissebb fejleményeiről. És miután itt a foglalkoztatási szakbizottságban vagyunk, azt is érdeklődéssel várjuk, hogy hogyan látja a foglalkoztatási következményeit az energetikai átalakulásnak, illetve hogy mennyiben segít a munkanélküliségi mutatókon ez a folyamat sok szeretettel köszöntjük, és hogyha megtartotta a bevezető előadását ebben a témában, kérdéseket tehetnek majd fel tagjaink. Átadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők. Köszönöm szépen a kedves meghívást. Úgy gondolom, hogy a szociális és gazdasági dimenzió nagyon fontos az Energia Unió szempontjából. És emlékszem, hogy milyen eredményes eszmecserét tartottunk a foglalkoztatási és szociális miniszterek körében a tanácsi csúcson. Tehát hálásan köszönöm a lehetőséget. A bizottság elnöke, Juncker úr, illetve a bizottság egésze szándékosan úgy döntött, hogy az Energia Unió projektet egy projektteam végrehajtására bízza. Azért, mert úgy látta a bizottság, hogy több koordinációt igényel, mint az energiapolitika. Tehát egy holisztikus nézetből kell látni. És nem csak arról van szó, hogy hogyan állítjuk elő, hogyan szolgáltatjuk, hogyan fogyasztjuk az energiát, hanem hogyan tudjuk összhangba hozni az éghajlatváltozással, az üvegházhatású gázok csökkentésével, és nem csak az ágazatra tekintettel, hanem a közlekedés, a mezőgazdaság, illetve az épületek energiahatékonysága szemszögéből is. És nem tudjuk a céljainkat elérni, hogyha a kutatásba, fejlesztésbe, innovációban nem teszünk több munkát. És hogyha nem készülünk fel a legújabb technológiákra a piacon. Tehát nagy örömmel mutatom be önöknek az Energia Unió felé vezető munka a legfrissebb eredményét, illetve a várható hatásokat a növekedésre, illetve a munkahelyteremtésre európai léptékben. Fontosnak tartom kiemelni, hogy jelen pillanatban annak vagyunk tanúi, hogy megkezdődött a valódi energiaváltás az éghalatvédelmi szabályok, illetve az új céljaink érdekében, amelyekről az imént tettem említést. Ez az átalakulás elsősorban az energetikai ágazatra gyakorol hatást, de messze túlmutat azon hosszabb távon. Tehát nem egyszerűen csak kis széndiokszid kibocsátásra, vagy nulla széndiokszid kibocsátásra törekszünk, hanem teljes korszakváltást szeretnénk elérni a gazdaság működésében. Azt is látnunk kell, hogy ez az átmenet óriási lehetőségeket jelent a beruházások, a munkahelyteremtés, a növekedés terén. Ehhez változni kell, alkalmazkodni kell számos hagyományos ágazatban. Tehát az érem mindkét oldalát látni kell, a lehetőségeket és a kihívásokat egyaránt figyelembe kell vennünk. Hadd kezdjem akkor a lehetőségekkel. 2014-ben az Európai Bizottság szolgálatai értékelték, elemezték a kis széndiokszid kibocsátású gazdaság foglalkoztatási kihatását. És az derült, hogy 2014-ben már is 9 millió álláshely kapcsolódik ez a területhez európai szinten. Még ennél is fontosabb, hogy ugyanez a tanulmány megállapította, hogy 2030-ig becslések szerint megduplázódik az ezen a területen dolgozóknak a száma. Tehát, hogyha ez a prognózis bejön, akkor európai szinten 18 millió állásról beszélünk. És természetesen a keresleti oldal is fontos, az alacsony széndiokszid kibocsátású eh, ellátás, az áramellátás, illetve a fűtés terén és az energiatárolás szempontjából. 14 óta új dinamika bontakozott ki a szemeink előtt, és ez egybevág a Párizsi egyezményen is, hiszen ez a globális közösség elkötelezettségét mutatja, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátását nem csak Európában, hanem világméretekben. Válaszúthoz értünk, Egyfelől sok erőfeszítést láthatunk majd az üvegházhatású gázok csökkentése terén, és mindez egy olyan pillanatban történik, amikor várakozások szerint 30%-kal nő az energiaigény világméretekben 2040-ig, és ez az a Nemzetközi Energetikai Ügynökség adata. Itt ellenmondás látható talán, de valóságban ez arra utal, hogy a kis széndiokszid kibocsátású technológiákra óriási az igény, és ezeket a megoldásokat az egész világon alkalmazni kell. Az a kérdés, hogy Európában a tagállamaink, illetve az, az iparunk képes-e élni ezzel a lehetőséggel. És ez nagy részt annak a függvénye, hogy megfelelő készségekkel rendelkeznek-e az európaiak. És ezt a kihívást, ahogy önök is tudják, elsősorban a tagállami oktatási rendszernek kell kezelnie, illetve az e, ágazatnak, a szociális partnereknek, és számos kezdeményezést láthattunk már az eddigiekben is ezen a területen. De legyünk őszinték, mondjuk ki, hogy nem mindenhol e, folyik ez a munka, sőt, levonhatjuk a következtetést is, hogy nem kellő sebességgel történik mindez. És ez egy olyan terület, amelyen úgy gondolom, hogy az európai intézmények segíthetnek a viták elindításában. Múlt pénteken bejelentette az Európai Bizottság a készségek menetrendjét európai léptékben, és így kell behozni a munkaerőt a gazdaságba, és színvonalas munkahelyhez juttatni. Én úgy látom ezt a kezdeményezést, hogy az energiaunióval szorosan összefügg, illetve a kiszéndiokszid hatású gazdasággal. Hadd emeljek ki néhány konkrétumot az összefüggésekből. A készségek menetrendje egyfajta nagy tervet bont ki a szemeink előtt a gazdaság fejlesztése érdekében, tehát a készségeket kell fejlesztenünk több területen összefogva a legfontosabb gazdasági szereplőket, ösztönözve a magánbefektetéseket, beruházásokat, illetve az EU és a nemzeti finanszírozási lehetőségeket kell igénybe vennünk. Hat területet választottunk ki, ahol előre szeretnénk lépni. Ebből kettő releváns a mai szempontunkból, az autóipar és a e, hajó gyártás, a tengeri közlekedéssel összefüggő technológia, és a zöldítésre, fenntarthatóságra törekszünk. Fontos a tengeri szélenergia és az óceán energiatermelési lehetőségének a hasznosítása. Hogyha ezen a két területen sikert érünk el, akkor kiterjesztjük a menetrendet a zöld növekedés és a fenntarthatóság érdekében. És ami a megújuló energiaforrásokat illeti, az Európai Bizottság ezt fontosnak tartja, nem kell magyaráznom, hogy miért, és az épületek energiahatékonyságát is szintén fontos növelni megfelelő infrastruktúrával, például a távfűtéssel, illetve korszerű szállítással, közlekedéssel és elosztó hálózatokkal. Az intelligens városok menetrendje, ahogy önök is tudják, többek között intelligens épületek, megvalósítását célozza európai léptékben, és az ehhez szükséges készségeket szeretnénk kialakítani. Egészen építészeti, tervezési szakaszától kezdve a teljes megvalósításig. A harmadik terület, ami a dokumentumban szerepel, az az acélipar, ami energiaigényes. És hosszú távon csökkentenünk kell az, a széndiokszid kibocsátását, illetve a végső fokon meg kell kötnünk a széndiokszidot, csökkentve a levegőben található mennyiségét. És mindezt az Európai Bizottság szolgálatai hangolják össze az érintettekkel. És ezekhez hasonló nemzeti szintű kezdeményezéseket szeretnénk kérni, illetve látni. Tehát arra hívnám fel a figyelmet, hogy az Energiaunióra vonatkozik a stratégiai javaslat, és ezt a javaslatot a tagállamokkal egyeztetve állítottuk össze, illetve nemzeti energetikai és éghalatvédelmi tervekkel hangoltuk össze. A stratégiai dokumentumok alapján a tagállami kormányzatok átmeneti tervet tudnak elkészíteni, illetve munkahelyteremtésre és készségfejlesztésre tudnak javaslatokat tenni egy kicsit konkrétabban fogalmazva, Korina Krecsú, eh, eh, biztos kollégám mondta a következő példát egy hete. Az energiahatékonysági intézkedéseket segíteni, támogatni kell a tagállamokban, és erre indult egy program, néhányan eh, beszálltak ebbe, de mégis leállt a program, mert nem volt elég szakképzett dolgozó, aki telepítette volna a korszerű berendezéseket. Tehát ezért fontos, hogy első legyen a készségfejlesztés, aztán a következő szakaszban pedig az újonnan képzett munkaerő az épületekben be kell, hogy tudja építeni az új technológiai megoldásokat. És mi lehet az EU finanszírozási lehetőségeinek a szerepe ebben az átmenetben? Dinda. Ahogyan tudják, az európai szakpolitikák hozzájárulnak ahhoz, hogy az energiauniós célokat a helyszíneken elérjük, és ehhez komoly pénzügyi hozzájárulást nyújt a regionális fejlesztési alap és a kohéziós alap. 69 milliárd euróról van szó a 2014-től 20-ig terjedő időszakra. Ez az energiaunió minden dimenzióját lefedi. A kohéziós politikák nem csak a finanszírozásról szólnak, hanem politikai keretet is nyújtanak az integrált területfejlesztéshez, és éppen ezért nagyon is csatlakoznak az energia és a karbonszegény gazdaság felé való átmenet témájához. Technikai segítségnyújtásra is sor, sor kerül, hogy a beruházás valóban hozzájáruljon ahhoz, hogy tartós átmenet történjen az energiában. Rövid távú know-how cserét, kormány, olyan dolgozói közötti cserét is szerveztünk, akik foglalkoznak az energiapolitikákkal. Az alapok nagyon fontos cél, hogy az oktatási infrastruktúrába beruházzanak, és hogy az Európai Regionális és Fejlesztési Alap kiegészítse az Európai Szociális Alap céljait, mert legalább 1,1 milliárd eurót a szociális alapból az oktatás és a képzési rendszerek javítására fogunk költeni, ami azt célozza, hogy az energia és környezet területén létrejövő új munkahelyekhez szükséges készségeket megtanítsák a jövőbeli dolgozóknak. A kutatás és az intelligens specializációs stratégia. A tagállamok és a régiók prioritizálták már az energia területén a kutatási témáikat, és ezért egy konkrét, intelligens specializációs platformot indítottunk be az energia területén, hogy hozzáférést biztosítsunk a legfrissebb tudáshoz. A régiók előre kell, hogy lássák az energiaátmenet következményeit, hogy fel tudjanak készülni erre. Ez minden régió számára fontos persze, de fő, főleg azoknak, amelyek a hagyományos foszilis tüzelőanyagokon nyugvó energiarendszert használnak manapság. Az úgynevezett Juncker alap, vagy az EFSI. A Kalé környékén volt egy projektünk, ez hagyományos ipari régió, és az itteni kísérleti projekt mutatja azt, hogy a strukturális alapokat és Juncker beruházási befektetési alapját hogyan lehet összekombinálni hogyan lehet az ilyen jellegű támogatást felhasználni arra, hogy egy régióban karbonszegény gazdaságot hozzunk létre, és hogyan tudjuk a régiót segíteni abban, hogy megfelelő szakpolitikákat dolgozzon ki ahhoz, hogy alacsony bocsátású vagy akár nulla emissziós régióvá váljon 2050-ig. Hogyan lehet úgy fejleszteni a gazdaságot, hogy ezzel a tüzelőanyag szegénység ellen is fellépjünk. Ezt is kutatjuk. Ha megengedik, még két aspektusra térnék ki a bevezetőmben, amit talán a vitában jobban el tudunk majd mélyíteni. Elsősorban a szociális párbeszéd szerepe. 2015-ben két személyes találkozón volt az cross, vagy ágazatokon átívelő érdekelt felekkel, hogy egyeztessünk. Folytatni szeretném ezt a munkát, de nagyon fontos, hogy a magas szintű párbeszédet és az ágazati kezdeményezéseket párhuzamosan futtassuk. Ezért nagyon fontos lenne, hogyha a szociális partnerek is az egyes ágazatokban megvizsgálnák ezeket a témaköröket. És végül az energiaszegénység témája. Volt erről egy plenáris vita két héttel ezelőtt, ami hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos az Európai Parlament és az Európai Bizottság számára is ez a téma. Alaposan megvizsgáljuk az Európai Parlament javaslatait, és remélem pozitívan tudunk majd reagálni ezek közül nagyon sokra, különösen az energia hatékonyság területén. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a kedves meghívásért, és azért, hogy lehetőséget kaptam, hogy megkíséreljem gyorsan áttekinteni azt, hogy milyen gazdasági lehetőségek és kihívások állnak előttünk, például az Energia Unió projekt kapcsán. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen! Azzal kezdem, hogy Ann Sanders asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Először is mondanám, hogy Kaza úr nevében szólok, aki nem tudott ma jelen lenni, legalábbis délután. Azon személyek száma, akiket a szegénység és a szociális kirekesztés fenyeget Európában, folyamatosan emelkedik. És ez a szegénység kapcsolódik az energia szegénységhez is. Kérdés, hogy hogyan tudjuk kezelni ezt a problémát. Úgy vélem, hogy az a legolcsóbb energia, amelyet nem fogyasztunk. Az energia hatékonyság prioritás kell, hogy legyen. A néppárti frakció ezért az innovatív megoldásokat részesíti előnyben a kötelező mechanizmusok helyett, már ami az ár ellenőrzést illeti. Az a véleményünk, hogy az energia megtakarítás és az energia hatékonyság növelése különösen az épületek esetében lehetővé tenni számos háztartás számára, hogy leküzdje az energia szegénység problémáját. Ösztönözzük a tagállamokat, hogy segítsék azokat a családokat, akik nem képesek energiaszámláikat rendezni, hogy célzott és tartós megáll, megoldásokkal segítsék őket, amelyek nem csupán pénzügyi jellegűek. Más eszközöket is elő lehet irányozni, például a fogyasztó nevelése tudatosabbá betétele révén, amely lehetővé tenni részben is azt is, hogy az energia pazarlást korlátozzuk, ugyanakkor a fogyasztókat arra ösztönözzük, hogy felelős magatartást tanúsítsanak a büdzséjük és prioritásaik kezelése tekintetében. Az első dolog, amit szeretnék itt felvetni, az, hogy az Európai Bizottság milyen szerepet játszhat ezen jó gyakorlatok általánossá tétele tekintetében, illetve az Európai Bizottság milyen intézkedéseket tart lehetségesnek európai szinten annak érdekében, hogy fellépjünk ezen energiaszegénység ellen azon intézkedéseken túlmenően, amelyeket ön már említett. Egy másik kérdés, vajon az európai források a legsérülékenyebb társadalmi rétegek javára képesek-e kezelni ezt a helyzetet, rendelkeznek -e elegendő forrással. Végezetül biztos úr, az Európai Bizottság napra készítette az e az adatokat, hogy jól azonosítani lehessen azon személyeket és profiljukat, akik szembesülnek az energiaszegénység problémájával ez lehetővé tenni, hogy célzottabban segítsük őket. Végezetül szeretnék emlékeztetni arra, hogy azokat kell segíteni, akik ki vannak rekesztve, akik szenvednek ettől a helyzettől, egy személyre szabott megközelítéssel, tehát fel kell venni a harcot az energiaszegénység ellen. Ez egy globális küzdelem része lehet a munkanélküliség és a kirekesztés ellenében. Köszönöm. Thank you. We'll take another question. Igen, köszönöm. Jutta Steinbruchnak adom meg a szót még egy kérdés erejéig. Köszönöm. Biztos úr, hogy itt van ma körünkben. Nagyon fontos, hogy egy ilyenfajta social mainstreamingre kerítsünk sort, mert uh, a szociális és foglalkoztatás ugye kihatások más uh, területre is uh, kihatnak, a foglalkoztatási szakbizottságon túlmenően. Éppen ez a változás, amit megtapasztalunk az Energia Unió révén, hogyha a körforgásos gazdaságban a nyersanyagok való hozzáférés megnézzük a jövőben, akkor mindennek kihatása lesz a foglalkoztatásra is. Ön azt mondotta, hogy növekedést ígér az Energia Unió révén. Nagyon sokat szólt ön a gazdaság érdekeiről a munkavállalók érdekeit is szem előtt tartjuk mi itt. Hogyan látja ön? Ön azt mondta, hogy nagy változások lesznek, új munkahelyek teremtődnek. Ezek nem mindig újak, hanem inkább megváltoznak a munkahelyek, egyesek eltűnnek, és azt hiszem fontos, hogy foglalkozzunk a képesítésekkel, a beruházásokat a képzésben nagyon korán meg kell kezdeni már az iskolákban, az új technológiákat illetően, a főiskolákon, egyetemeken, kutatásban, fejlesztésben. Európa itt a világ többi része mögött kullog némileg. A hosszú távú, az egész élethosszon eltartó tanulás úgy szintén kulcsfontosságú. Például a nagy vegyipari vállalatoknál képesek a saját munkatársaik számára finanszírozni az élethosszig tartó tanulást. Ugyanakkor, hogyha egy vállalatra gondolok, az nem képes ezt megtenni. Az Európai Bizottságnak van elképzelése azt illetően, hogy a KKV-kat hogyan lehet e tekintetben támogatni, azaz, hogy segítsék munkatársaikat, hogy az élethosszig tartó tanulás keretében megszerezzék a számukra szükséges képesítéseket. Aztán a munkahelyek változását illetően, ugye a múlt héten Tyson asszony bemutatott már egy elképzelést a Skills agenda kapcsán. A technológiai területen milyen lesz ez a változás? Örülök a szociális partnerek jelentőségének nyomatékosítását illetően. Németországban nagyon sok jó példa van erre, ott nagyon sok szakértő van ezen a területen, akik jobban tudják, mint mi politikusok, illetve a bizottság tisztviselői, hogy mit hogyan kell alakítani. Beszélt ön az offenzív energiahatékonyság koncepciójáról. Nagyon nagy a potenciál valamennyi európai régióban ezt illetően. A feldolgozóiparban, az iparban itt van lehetőség a növekedésre, Például egy energiahatékonysági épületfelújítás révén láthattam, hogy milyen sok embert foglalkoztatott ez a projekt. Szerencsére ezt finanszírozni is tudtam. Jó lenne, ha minden ingatlan tulajdonos képes lenne erre minden európai országban ez kis növekedési impulzust vált ki a helyszínen, tehát itt támogatási programokra lenne szükség, az önkormányzat kerül a pénz. Sok önkormányzatban vannak szanelásra szoruló épületek, vagy olyan technológiák, amelyek nem felelnek meg a jelenlegi állapotnak, de olyan sok az önkormányzatok adóssága, hogy a fenntartható épület szanelásba alig ha tudnak beruházni. Van-e önnek ezzel kapcsolatosan konkrét javaslata? Az Európai Szociális Alap honlapot minden kollégája nagyon élénken használja, ennek forrásai egyre inkább szűkülnek. Remélhetőleg, ha minden területre olyan sokat ígérnek, akkor a jövőben az Európai Szociális Alap forrásait fel fogják majd duzzasztani. Aztán az energiaszegénység témakörével kapcsolatosan a kollégák még majd mondanak valamit fontos, hogy olyan munkahelyek teremtődjenek, amelyek fenntarthatóak, amelyek jó munkahelyek. Csak ebben az esetben érhet el a növekedés valóban az emberekig. Köszönöm. You can start answering the questions. Kérem, kezdje a válaszadást a kérdésekre, és aztán majd további kérdéseket is föl lehet tenni. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a kérdéseket, és Szander asszony arra hívta fel a figyelmet, hogy valóban felmerül a szegénység veszélye, ami csak súlyosbodott a válság óta. Tény, hogy akkor, amikor az országelemzéseket elkészítettük, akkor országról országra haladva levonhattuk a következtetést, hogy nincs egyetlen tagállam sem, ahol az energiaszegénység ne lenne probléma. Mindenhol kihívás, és több mint 10%-a az európaiaknak, tehát több mint 50 millió európai küzdködik fűtési nehézségekkel a 21. században, amikor annyi műszaki megoldásunk van már. És mégis a probléma az energiaszegénység. Tehát világos hogy kezelnünk kell ezt a kérdéskört. Megfelelő egyensúlyt kell találnunk, egyrészt a között, hogy európai szinten mit tudunk elérni, és másrészt, hogy mi az, ami a tagállamok életékessége. Szeretnénk arról gondoskodni, hogy együttműködve a nemzeti energetikai, illetve az éghajlatvédelmi tervekkel a tagállamok szintjén, akkor arra számítunk, hogy a nemzeti stratégia térjen ki arra, hogy hogyan tervezik kezelni ezt a problémakört. És hogy EU szinten mit tudunk elérni. Hangsúlyoznunk kell az energiahatékonyságot, mert ahogy nagyon helyesen ráirányított erre a figyelmünket, a legbiztonságosabb, a leg legtisztább és a legolcsóbb megoldásról van szó. Hogyha az energiahatékonysági beruházásokat megfelelően kivitelezik, legyen szó háztartási vagy ipari létesítményekről, ennek meg lesz a pozitív hatása, tehát megtakarítják az energiaköltségeket. Azt is tudjuk, hogyha az új műszaki megoldásokról beszélünk, akkor Ezek igényes megoldások olyan értelemben, hogy nagy az élő munkaigényük. És a helyi KKV-k számára ez egy szép feladat lehet, illetve a hazai munkaerő számára. Tehát egy füst alatt két célt tudunk elérni védjük a bolygó erőforrásait az energiafogyasztás csökkentésével, illetve fellendítjük a helyi gazdaságot, KKV-ket, amelyek telepíthetik az új eszközöket, rendszereket, és ezek révén csökkenhet az épületek energiafogyasztása. Az a szándékunk, hogy még tovább lépjünk, és ne egyszerűen csak az épületek energiahatékonyságáról legyen szó, hanem az új technológia már intelligens épületek kivitelezését is lehetővé teszi, ami a 21. századi mm, célokat szolgálja a big data szakszóval jellemzett gazdasági körülmények között. Tehát ne egyszerűen csak keveset fogyasszon energiából az épület, hanem egyszerűen termelje az energiát. Vagy ahogy elektromos autókat, hidrogén meghajtású autókat tudunk többek között összekapcsolni ezzel a háttérrendszerrel, úgy valóban előreléphetünk a 21. században a big data által irányított gazdaságban. Ősszel megjelenik az energiahatékonysági csomagunk, amelyben majd bemutatjuk a felülvizsgált energiahatékonysági irányelvet, illetve az épületek energia teljesítményével összefüggő irányelvet beépítve ebbe az intelligens épületekre vonatkozó javaslatot, illetve az intelligens városok terveit egyeztetve a regionális és helyi önkormányzatokkal, a polgármesterekkel ezeket a terveket. Szeretnénk egyfajta egykapus támogatást biztosítani az érintettek számára. Tehát a honlapunkon meg lehet majd találni a megfelelő információkat, hogy indulhatnak el az egyes projektek, mik a finanszírozási lehetőségek, mik a jogi megoldások az energiahatékonyság terén. És reméljük, hogy ezáltal sikerül egy energiahatékonysági hullámot indítani európai szinten. Teljes mértékben egyetértek önökkel abban, hogyha az energetikai átalakítás hasznát szeretnénk elérni, akkor a minőségi oktatás szakképzés szintén szükséges. És hatékonyabb útmutatást szeretnénk adni a fiatalok számára arról, hogy mik a jövőbiztos szakmák, milyen készségek jelenthetnek tartós munkaerőpiaci sikert. És ennek révén úgy gondolom a tagállamokkal, a, az egyetemi körökkel együttműködve, a tudományos szakemberekkel és a gazdasági vállalkozásokkal együtt dolgozva európai léptékben sok millió fiatal számára nyújthatunk távlatokat minőségi végzettséggel és a hiány szakmákra való felkészüléssel a munkaerőpiaci sikerük érdekében. Az új készségek menetrendje, mint átfogó terv révén, amelyet említettem, szeretnénk egyrészt hatékony ajánlásokat, illetve javaslatokat adni a tagállamoknak. Mi legyen az általános megközelítés, milyen készségekre lesz szükség, milyen irányba alakítsák az oktatási rendszereiket, és hogyan tudnak jobb lehetőségeket teremteni a fiatalok számára. Hogyha a fogyasztóvédelmet és az energiaszegénységet tekintjük, akkor egy Másik terület, ahol kezelhetjük ezt a problémát, Steinruck asszony is erre hívta fel a figyelmünket, egy új árampiacra vonatkozó javaslatot fogunk évvégéig előterjeszteni, ami aktívabb fogyasztókat feltételez. Annyiban, hogy nem csak tájékozottabb lehet a fogyasztó, hanem hatékonyabban irányíthatja a saját energiafogyasztását, termelhet energiát, ha szeretne, könnyebben hozzáférhet a fogyasztó a konkurens áramszolgáltatók energiájához. Tehát demokratizálni szeretnénk az áramtermelést. Sokkal aktívabb fogyasztói részvételre törekszünk, ami úgy gondolom, hogy élesíti a piaci versenyt, és jobb árakat eredményez. Aztán említették azt a fontos témakört, hogy mit kezdjünk a hagyományos eh, ágazatokkal kapcsolatos eh, készségekkel, illetve eh, szakképzettségekkel. Az Európai Szociális Alap és a tagállamok közreműködésével az a célunk, hogy a polgármesterekkel Nantban találkoztunk az Eurocities eh, rendezvényen, és a polgármestereknek már ott elmondtam, hogy át kell gondolnunk, mi legyen a szerepe a városoknak, illetve a régióknak a jövőben. Hiszen nagyon erősen attól függenek, hogy hogy alakul a hagyományos eh, ipari területeknek a sorsa. Átképzést kell biztosítani, továbbképzési lehetőségeket, hogy megfelelő készségekkel rendelkezzenek a pályakezdők, vagy az élethosszig tartó tanulás keretében második esélyt kell biztosítanunk azoknak, akik szeretnének új készségekhez jutni, és a jövő szakmáira felkészülni. Nagyon fontos a helyi hatóságoknak a szerepe ebben, hiszen ők vannak közel a polgáraikhoz, nekik kell kidolgozniuk az intelligens városok új keretét. Az új Amsterdami Paktum azt gondolom, hogy üdvözlendő e téren, és a tagállamok támogatják, és sikerült legyőznünk a habozást az európai intézmények oldalán, illetve a városi önkormányzatok részéről. Mert ők például a szubszidiaritást hangsúlyozták. És azt gondolom, hogy ez valóban egy alulról indult kezdeményezés. A polgármesterek akarnak együttműködni nem csak tagállami szinten, hanem európai, sőt globális léptékben is, mond egy globális platformon, amelyen kicserélhetik a bevált gyakorlataikat, és együtt tudnak működni. Tehát erre a platformra teszünk javaslatot. Utolsóként a finanszírozási lehetőségekről szeretnék szólni, mert a közforrások mindenütt korlátozottak, ismerjük az európai forrás eh, szűkösséget, és ismerjük a tagállami megszorításos helyzetet is, tehát én zöld eh, bankszektornak nevezném ezt a nyugdíj alapokkal és a pénzügyi mm, képviselőkkel, intézményekkel. Összességében sok ezer milliárd euró felett rendelkeznek, amelyeket többek között energiahatékonysági projektekbe lehetne befektetni. És egy stabil szabályozással szeretnénk erősíteni, fejleszteni a gazdaságainkat, ehhez jó projektek kellenek, és arra törekszünk, hogy megosszuk valakivel a kockázatokat. Sikeresen teszteljük most a Juncker alappal a lehetséges együttműködést, és hogyha ez beválik, akkor több mint 100 milliárd eurót lehet mozgósítani e, egy éven belül, és mindezt bele lehet pumpálni a munkahelyteremtésbe, az energiatakarékosság fejlesztésébe, az intelligens városokba, az intelligens e, épületekbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kukán úrnak adom meg a szót, de először egy tájékoztatást kell megosztanom önökkel. Valamilyen futballjátszma megy valahol, egy orosz-szlovák meccsről van szó, ezért vagyok ilyen ideges, mondja az biztos úr. És Szlovákia jelen pillanatban vezet 0-1-re. Szlovákia vezet tehát egy góllal. Úgyhogy most talán egy kicsit új energiákkal tudja belevetni magát a munkába, biztos úr. És Kukan úr is örül. Kérjenek szót bátran a kollégák, ha szeretnének, mivel nem vagyunk sokan. Kukan úr, Blinkevicsuita asszony, Jásvielka asszony és Dominik Márten van a listámon egyelőre. Ha szeretnének még felszólalni, szóljanak. Kukan úr, önni a szó. Beszélhetek uh, szlovákul? Köszönöm, elnök asszony. A futballra vonatkozó információja nem volt egészen korrekt, mert jelenleg 2 óra vezetünk. Az elsőt Weiss, a másikat Hámsiker játékosunk lőtte. Nos, ami az energia Unióra vonatkozó közleményt illeti, ez több európai szakpolitikát és több szakbizottságot érint. Az AFED-ben és az ITRE-ben jelenleg vitázunk az interregionális megállapodásokról az energia ügy tárgyában. Ez az eszmecsere egy szociális dimenziót biztosít a témának. Lenne egy kérdésem a szakbizottságunk ütemtervével kapcsolatosan. Fontos az életkorra alapuló megkülönböztetés megszüntetése, és az, és az 50 év feletti önálló munkavállalók helyzetének javítása. Kérdésem az, hogy ebben az évben teremtenek-e teret, úgymond az idősebb munkavállalók számára, akiket érint ez az átmenet, illetve a digitalizáció és más vívmányok. Tehát ezen munkavállaló kategóriáiról sem feledkezhetünk meg. Tudom biztos úr, hogy te sikeresen dolgozol majd ezeken a témakörökön, egészen a végleges végrehajtásig, és szeretnék sok politikai bátorságot kívánni neked ez a munkához. I will speak in, Lithuania. I will wait. <laughs> okay. Uh, ačiū pirmininkė ir... Uh, én pedig nyelven fogok beszélni. Tisztelt bizottsági elnök úr, én is nagyon örülök neki őszintén, hogy együttműködik szakbizottságunkkal. Ön az egyik legtapasztaltabb biztos a jelenlegi kollégiumban, és ön egy nagyon fontos területért felelős. Politikai szempontból is fontos az energiaunió. Az energiapolitika nagyon szorosan kapcsolódik minden más szakpolitikai területhez, a közlekedéshez, a mezőgazdasághoz, az iparhoz és egyebekhez. És közvetlen hatása van az emberek életére Itt most a Foglalkoztatás és Szociális Ügyi Szakbizottságban két aspektusra szeretnék központosítani, amit egyébként már a kollégáim is említettek. Az egyik az energiaszegénység. Ön nagyon sokat utazik Európa szerte, és még otthonomban, Litvániában is jelen volt találkozókon. Ezeken a találkozókon az egyik fő probléma, amit felvetnek, az érdekelt felek, hogy nincs elég jövedelmünk ahhoz, hogy az otthonaink fűtését ebből finanszírozzuk. Arra kényszerülünk, hogy a jövedelmünk legyen az bér vagy nyugdíj, oroszlán részét energiára költsük. Itt az Európai Parlamentben és a bizottságban nagyon konkrét javaslatokat kell tennünk arra, hogy az energiaszegénység problémáját hogyan tudjuk megoldani. Ön említette, hogy több, mint az európaiak 10%-a eladósodik a fűtés miatt, mert nem tudnak megfelelően fűteni, vagy pedig nem tudják megfelelő hőmérsékletre felfűteni az otthonaikat önnek, mint az energiáért felelős biztosnak mi a véleménye? A téli hónapok alatt nem kéne, hogy legyen valamilyen moratórium, hogy a lakásokat ne lehessen a fűtés től megfosztani, és az energiahálózatokról lekapcsolni. A ma reggeli ülésünkön a minimum jövedelemről beszéltünk. És megfogalmaztuk kívánságainkat az Európai Bizottság felé, hogyha nem tudjuk a minimum jövedelmet biztosítani, akkor a, az energiaszegénység problémáját sem tudjuk megoldani. Mit gondol a minimum jövedelemről és ennek európai szintű bevezetéséről? A strukturális és egyéb alapok ezen kapcsán fogja benyújtani javaslatokat, hogy bizonyos EU-s alapokat kiegészítsenek, hogy ezeknek a segítségével az energiaszegénység ellen jobban fel tudjunk lépni. A Lestújek asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen! Köszönöm, biztos úr! hogy az energiabiztonság kérdését megvitatja a szakbizottságunkkal. A terrorizmus különböző formákat ölt. Egyre gyakrabban meglepnek minket a terroristák. Az energiabiztonság milyen mértékben van garantálva Európában? Hogyan védjük magunkat a lehetséges támadások ellen? Hogyan tudjuk az energiabiztonságot tehát garantálni Európában? Milyen európai stratégia létezik erre? Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket, különösen a jó hírt, amit elnök asszony és volt főnököm Kukán úr osztott meg velem. Ha megengedik, először röviden szlovákul válaszolni. Tematika eh, zamestnanosti nad, eh, ľudí nad 50 rokov je eh, veľmi dôležitá. A foglalkoztatás problémája, már ami az 50 év feletti munkavállalókat illeti, valóban nagyon lényeges. Friss 50 évesként tudatában vagyok annak, hogy ugye én teljes tett erővel látom el a feladataimat. Éppen ezért nagyon fontos biztosítani azt, hogy a társadalom ezen rétege megfelelő lehetőségekkel rendelkezzen azt illetően, hogy előkészülhessenek az új technológiák által kihívásokra. Ez különösen a gyorsan változó régiókban szükséges, ahol a hagyományos társadalmi modellek is változnak. A hagyományos iparágak úgy szintén, illetve a hagyományos iparágak akár el is vándorolnak. Ezen régiók számára új üzleti modellt kell kialakítani, és ezen munkavállalók számára lehetővé kell tenni az újabb képességek, készségek megszerzését egyet, együttműködésben valamennyi országgal ki kell dolgoznunk egy rendszert az élethosszig tartó tanulás keretében speciális programot kell kialakítani a magasabb életkorú személyek számára, hogy ez a lehető leghatékonyabb, ugyanakkor nagyon gyakorlatias is legyen, ugyanis tudjuk a gyakorlatból, hogy nem minden képzés annyira hasznos, mint amennyire lehetne. Tehát az új képesítések megszerzőinek segítenünk kell, hogy megszerezzék ezeket a képesítéseket, illetve új munkahelyekre találjanak. Vannak tehát kezdeményezéseink, hogy megoldjuk ezt a problémát, és az Európai Bizottságban bizonyosan fókuszálni fogunk erre a témakörre, és a tagállamokkal is kommunikálni fogunk az ilyenfajta tervek kidolgozását, illetően... Litvánul nem tudok, tehát angolra kell visszaváltanom, de hogy választ adjak Blinkevics Jutta asszonynak. Of, Az a probléma, hogy az energia területén való átmenet az hogyan hat ki a gazdasági életünk különböző aspektusaira nem csak az energiáról van szó, hanem a közlekedésről és a mezőgazdaságról is, ahogy ő is említette. Az építőiparról, a bányászatról, az összes területről, ahol azt látjuk, hogy a múltbeli készségeink fejleszteni kell, napra készé kell tenni. A mai munkások, biztos vagyok benne, hogy annak dacára, hogy sokkal erősebb digitális készségeikre van, készségekre van szükségük jelen pillanatban, mint a korábbiakban, Ezt látjuk tehát, és ezért a modern oktatásnak részévé kell, hogy váljon ez a sok új készség. Nem akartunk túlságosan bonyolultan fogalmazni, és ezért három kritériumot választottunk ki, amelyek alapján meg tudjuk határozni, hogy az energia szegénység probléma-e vagy nem. Az egyik a lakások fűtése, a második, hogy az emberek mennyire maradtak le az energiaszámláik kiegyenlítésében, és a harmadik pedig mennyire élnek nyilkos környezetben Európában. A tagállamokkal azt hiszem, hogy ennek alapján meg tudunk állapodni egy közös definícióban, amivel leírjuk az energiaszegénység fogalmát. Ezek után megfelelő felmérést tudunk végezni, és az eszközeinket sokkal hatékonyabbá tudjuk tenni, mint a módban. Aztán, amikor a villamosenergia vagy a fűtés hálózatról való lekapcsolás problémájára térünk ki, óriási számok vannak, nagyon nagyon meglepett engem, hogy még olyan országokban is, mint Németország, mennyi fogyasztót lekapcsolnak a hálózatokról. Most azt próbáljuk elérni, hogy legyenek nagyon font, erősen megfogalmazott fejezetek a fogyasztókról és a fogyasztóvédelemről az energia területén, amik kötik a, az illetékes cégek vezetőségét de mennyire van hajlandóság a tagállamokban, hogy haladjanak-e témában velünk. Amikor valakinek jelzálók hitele van, és probléma merül fel ezzel, azonnal nem kobozzák el a házat, hanem valami segítséget kap az illető, támogatást megpróbálják segíteni a hitel felvevőjét, hogy az éppen aktuális problémáin túl tudjon lépni, és folytatni tudja a hitel visszafizetését. Ugyanezt a megközelítést szeretnénk alkalmazni, hasonló eszközöket szeretnénk bevezetni, mielőtt valakinél lekapcsolják a villanyt vagy a fűtést. Persze ez nagyon függ attól, hogy hogyan fogalmazták meg a tagállamokban a jogszabályokat, és milyen átmeneti lehetőségeket biztosítanak ezeket, de szerintem érdemes lenne ezt a problémát felvetni, és megoldásokat keresni hogy az európai állampolgárok ne féljenek a következő téltől. Mert bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy a villanyt vagy a fűtést lekapcsolják nála. a képviselő azt, hogy nagyon messze, úgyhogy nem tudtam elolvasni a nevét. Ráadásul nincs is névtáblája, mutatja a képviselő azt, hogy talán Jaslovicka asszonyról van szó, remélem jól ejtettem a nevét az energiabiztonság kérdésére tért ki. Európában a múltban is volt erről vita, és most a jelenlegi helyzetben elérkezett az idő arra, hogy újra kezdjük ezt a párbeszédet, és talán szélesítsük is ki. A kritikus infrastruktúrák védelmével is foglalkozzunk. Látom, hogy más országok, például az Egyesült Államok nagyon komolyan védik a kritikus infrastruktúrájukat. Európában a tagállamaink egyre komolyabban veszik ezt a kérdést, de persze a kérdés az az, hogy mi legyen a közös iránymutatás, mi legyen a legjobb közös megközelítés, amivel biztosítani tudjuk, hogy a kritikus infrastruktúrák megfelelően védett. Az energiabiztonság kérdése általánosságban. Azt hiszem, hogy itt a legjobb válasz az az, hogyha biztosítjuk azt, hogy az energiabiztonság annyira magas színvonalú, amennyire csak lehet. Ezt az energia ellátás diversifikálásával tudjuk elérni arra, azzal, hogyha sokkal jobb összekötő kapacitások vannak a hálózataink között, és így a technikai lehetőségnek és a, a szolidaritásnak, valamint a és biztonsági terveknek köszönhetően jobban tudjuk együtt egymást segíteni, hogyha probléma merül fel. Például a gáz ellátás biztonsága. Megpróbáltuk azt elérni, hogy regionális tervek legyenek, és az új piacszervezés lehetővé tegye, hogy a regionális elektromos áram ellátásban ki tudjuk segíteni egymást. Ezzel tudnánk legjobban garantálni azt, hogy ha az EU egyik pontján történik valami, akkor az Európai Unió fennmaradó része kész, és képes is kisegíteni az érdekelt felett az energia ellátásban. Köszönöm szépen, Májtan úr. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, alelnök úr. A, ö, itt gyakran szigyentes szavakat hallunk, amikor az Energia Unióról beszélünk, hiszen az Energia Unió azt jelenti, hogy globális meg, megoldásokat irányozunk elő, egy globális irányítást. Ez azt jelenti, hogy beavatkozunk a tagállami politikákba, ez a szuverenitás elvesztésével jár. Én jobb szeretném, hogyha európai szinten racionalizálásról beszélünk, az energiafogyasztásunk tekintetében ez kevésbé keltene bennem félelmet. Ezt előre bocsájtva, mindaz, amit ön elmondott, ezzel mindannyian egyetértünk. És azt hiszem, felvetett, hogy mindez akkor működhet, hogyha van egy vonzerő, valamiféle ösztönző, mindig szükség van egy ösztönzőre. És itt akár az önkormányzatokat, a megyéket, a régiókat nézzük, vagy a vállalatokat, a KKV-kat, vagy a magánvállalatokat, magánszemélyeket, ez vagy szubvenció formáját öltheti, vagy pedig bónuszok formáját, és ha van ilyen ösztönző, akkor a gyerme, az emberek természetesen megpróbálják azt megkaparintani. És attól kezdve, hogy beindul ez a folyamat, munkahelyek teremtődnek, és valamennyi ágazatban megtörténik ez, mert ez egyfajta dominó hatása jár, mindenkit vonzanak ezek az ösztönzők. Volt egy dolog, ami nagyon érdekfeszítő volt számomra az ön szavaiban, amikor ön az ipar, illetve a kutatók együttműködéséről szólt. Azt hiszem, hogy ez lehet a motorja mindennek. Így lehet új energiát találni, és így lehet ö, nagy teljesítményeket elérni. És nem csupán a mi kutatóink Franciaországban vagy Európában rendelkeznének kevesebb forrással, hanem így módon a kutatás fejlesztést is jobban lehetne finanszírozni, ami jelenleg elég gyenge. Most ugye az agyelszi versenyelségét élhetjük át, kutatóink olyan országokba távoznak, ahol kapnak kutatási forrásokat, ahogyan Dögoltábornak mondotta, a kutatók, akik keresnek, azok találnak is Franciaországban, de akik ilyeneket viszont találni kell, és ezek közül sokan elhagyják Európa területét, USA-ba, Ausztráliába, Kanadába és sok más országba távozva. Tehát ott ugye forrásokat biztosítanak számukra, és tiszteletben tartják őket. Szeretnék mindezek után egy kérdést feltenni, amivel ön nem foglalkozott, alelnök úr. Quid az nukleáris energia hálózat. Milyen sorsot szán a bizottság a nukleáris energiának, milyennek a jövője, vagy mikor akarják ezt kivezetni a rendszerből? Köszönöm. Thank you, Mr. Fontulis. Köszönöm, Fontulis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt az energiáról folyik az eszmecsere. Mik a javaslataik a gazdasági válság sújtotta országok, például Görögország számára? Említett, hogy konstruktív megbeszélést folytattak a miniszterek tanácsában, és miközben az áfa 24%-ra növekedése miatt az energiaköltségek nőnek, és jövedéki adót vetnek ki az üzemanyagra. Tehát sok ezer család nem tudja megfizetni majd a fűtést, és fával fog tüzelni, ami terheli a környezetet. Sok családot lekapcsolnak az áramhálózatról sem, mert nem tudják kifizetni a számlát. Ezeket az intézkedéseket a hitelezők kényszerítik Görögországra, az erős európai országok csak papíron van szolidaritás, nem a gyakorlatban köz. Köszönöm szépen, és biztos úrnak adom meg ismét a szót, hogy az utolsó kérdésekre adjon választ. Illetve, hogy foglalja össze az eddig elhangzottakat, hogy valami tanulság fogalmazódjék meg számunkra. Köszönöm szépen, elnök asszony, illetve Márten úr, önnek válaszolnék elsőként. Azt gondolom, hogy az Energia Unió nem a szuverenitás feladásáról vagy átadásáról szól, hanem arról, hogy közösen gazdálkodjunk a bevált gyakorlatokkal, illetve együttműködjünk európai szinten. Világos, hogyha körülnézünk bizonyos területeken, például az éghajlatváltozást tapasztalva, akkor az energiaellátás biztonsága például komoly kihívást jelent. A legnagyobb, legjómódúbb országok Európában egyértelműen jobban járnak azzal, hogyha az együttműködés európai szintre emelkedik. És azt gondolom, hogy széles a támogatottsága is az Energia Uniónak. És nem csak itt a brüsszeli irodákból érkezik ez a támogatás. Ezt arra hivatkozva mondhatom, hogy ugye nem csak az energiaügyi miniszterekkel egyeztettünk ebben a témában, hanem a külügyminiszterekkel is meghívtak a NATO megbeszélésére, hogy bemutassam a projektet. Közlekedésminiszterekkel, szociális ügyi miniszterekkel, tartottunk eszmecserét, illetve a régiók bizottságában is jártam, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban, és túlnyomóan pozitív visszajelzéseket kaptam. És ez nem lenne elég, hogyha a tagállamok nem támogatnák ezt szintén. Európát beutazva sok-sok európai polgárral beszéltem erről. Franciaországban például meglepett, hogy milyen sokan érdeklődtek és részt vettek ezen a megbeszélésen. És nagyon sok kérdést kaptam, de nem sok kritikát hallottam ez ügyben, mert az emberek valóban úgy látják, hogy sokkal többet érhetünk el együtt ezen a területen. Felhasználva a tagállamok egyesített erejét. Európa itt tényleg meg tudja mutatni, hogy képes az együttműködésre. Tehát azok az aggályok, hogy a projekt kényszerítene bármi nem kívánatos dolgot tagállami szinten, azt gondolom, hogy megalapozatlan ez az aggodalom. Sokkal inkább egymás képességeinek a kiegészítéséről van szó, hogyan tudunk a leghatékonyabbak lenni regionális szinten, és Európa egészen hogyan láthatja hasznát egy ilyen együttműködésnek. Tehát most arra törekszünk, hogy megismerjük a négy irányítási szinten a projekt hátterét illetve a Párizsi megállapodásnak köszönhetően most már egy világméretű kerettel is rendelkezünk. És a javaslatunk lényege, hogy egy nagyon erős és stabil európai keretet tudjunk kialakítani. A tagállamokkal pedig egy fejlett és közvita tárgyát képező, de köztámogatottságot is élvező folyamatról van szó, és azt egyeztetjük, hogy a különböző nemzeti terveket hogy tudnánk összehangolni, miben tudnak hozzájárulni a tagállamok ehhez a közös folyamathoz. Hogy az energetikai, illetve az éghalatváltozási eh, kihívásokkal közösen nézzünk szembe. Ami a városok, a régiók, illetve a helyi önkormányzatoknak a részvételét illeti, a legalacsonyabb döntéshozatali szinten is ugyanilyen szintű a támogatottság, illetve az együttműködési hajlandóság. Tehát ez egy működő folyamat, és Európát bejárva nagy mértékű támogatást tapasztaltam, hiszen itt világos, hogy mit akarunk elérni. Hatékony együttműködés révén olcsóbb energiát szeretnénk, alacsonyabb árakat, és nagyobb ellátási biztonságot, hogy az éghajlatváltozást költséghatékonyabban tudjuk kezelni. És hogy megtaláljuk a válaszokat arra, amit ön, illetve önök is felvetettek, hogy az európai innovációs lehetőségeket hogy tudjuk a piacon kamatoztatni. Óriási tartalékok rejlenek a kutatásban, fejlesztésben, innovációban, például a szilícium völgyben. De egy másik példa, két hete Idaho-ban jártam, mert a soros elnökség egy rendezvény sorozatot szervezett ott, és kellemes meglepetés volt az, hogy Eindhovenben ezer lakosa több bejegyzett szabadalom jut, mint a szilíciumvölgyben. Tehát biztos vagyok abban, hogy az innováció terén, illetve kutatásban rengeteg szellemi potenciált halmoztunk fel, óriásiak a lehetőségeink. Az a cél, hogy az újítások átjussanak a halál völgyén, és kikerüljenek a piacra. Ehhez megfelelő kockázatmegosztás és finanszírozási háttér kell, hogy a kezdeti nehézségeket leküzdjék az induló projektek. Aztán egyértelműen a tagállamok döntik el, hogy mi történjen az atomenergiával. Hiszen erre egyértelműek a szabályok európai szinten. A tagállam döntése, hogy hogyan szeretné kialakítani az energiaellátását, az energia mixét, úgymond. A tagállamokon múlik, hogy fejleszteni akarják-e az atomerőműveiket, vagy ki akarják-e őket vezetni, le akarják-e állítani a termelést. Ami viszont fontos, hogy a szigorú biztonsági normákat betartsák, és ez ügyben is szoros az együttműködésünk. Venturis úr kérdése pedig arra vonatkozott, hogy Fontulis úr kérdése Görögországról szólt. Többször is jártam ott, és értekeztem erről a témáról. Szerintem nagy lehetőség az Energiaunió Görögország számára is több kormányzati döntéshozóval, illetve a politikai pártok képviselőivel Aténban, Tesszalonikében megbeszéléseket folytattam, de itt is, Brüsszelben, és ennek alapján meggyőződésem, hogy mivel Görögország is válaszút előtt áll az energiaellátás terén, az új csővezeték megépítése szerintem nagyon jó lehetőség Közép-Ázsiától energia felé, illetve Európa felé épül ez a vezeték, és a görög ellátást is segíti. Aztán például a napenergia is óriási lehetőség. Ezt a területet kell fejleszteni, véleményem szerint, és ennek előnyét minden görög polgár tapasztalhatja majd. Teljes mértékben osztozunk az önök érzéseiben is, illetve átérezzük, hogy milyen teher nehezedik a görög polgárokra. le kell, hogy küzdjék a problémákat, a nehéz görög helyzetet. De javuló számokat látok az utóbbi időben, tehát az együttműködés és a görögök kemény munkája, erőfeszítései révén én úgy látom, hogy ki fognak lábalni ebből a helyzetből. Elnök asszony, engedje meg, hogy lezárjam a megbeszélést néhány szó erejéig. Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a meghívást, és azt gondolom, hogy a bizottságnál lesz mit átgondolni az itt elhangzottak alapján. Az energiaszegénység témakörében például. Vagy hogy mi az igazságos megoldás azok számára, akiket lekapcsolnak az áramhálózatról, vagy nem tudják fizetni a fűtést. Itt egyértelműen lépésekre van szükség. A tagállamokkal együttműködve az a célunk, hogy megfelelő forrásokat, sőt, ami még fontosabb, politikai figyelmet irányítsunk a kérdés kezelésére. Új készségeket kell elsajátítaniuk, nem csak a fiataloknak, hanem az 50 év felettieknek is, hogy az új igényeknek meg tudjanak felelni. Az úgynevezett folyamatos továbbképzés európai szintű feladat, és így kell eh, kezelni. 2016 az energetikáról, az energiaellátásról szól, le kell tennünk a javaslatokat az asztalra, és igyekszünk a javaslatainkba beépíteni az itt elhangzott szempontokat is. igyekszünk kidolgozni a különböző területekre vonatkozó javaslatokat, és azt gondolom, hogy ezzel kijelöltük az útjelent a következő évekre. Köszönöm elnök asszony a meghívást és a szót. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy válaszolt kérdéseinkre, tisztelt alelnök úr. Feltételezem, hogy az ön menetrendje általában inkább az ITRE szakbizottság témáihoz kapcsolódik. De számunkra ebben a szakbizottságban, ahogy ön is hallotta, nagyon fontosak ezek a tévek, hiszen a munkahelyekhez is kapcsolódik az energia kérdése, a szociális kérdésekhez is kapcsolódik az energia. Éppen ezért az energia szegénység kérdése is felmerül. A munkanélküliség aránya Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy rászánta az idejét, és velünk töltötte ezt a, az egy órát, és hogy még visszajön hozzánk. Köszönöm szépen! Okay, then we proceed. Tovább lépünk a következő napi rendi pontunkra, ami arról szól, hogy hogyan tudjuk leginkább kiaknázni a kis és vállalkozások munkahelyteremtő potenciáját. Először a jelentéstevőnek, Krasnodebszki úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, lengyelül fogok hozzászólni. Röviden szeretném a módosítókkal kapcsolatos helyzetet felvázolni. Több mint 158 módosítót nyújtottak be, ami azt mutatja, hogy a frakciók komoly érdeklődést mutattak ez iránt, a jelentés iránt, talán túlságosan is érdeklődtek, lehet, hogy jobb lett volna, ha kevesebb a módosító indítvány. A legtöbbet a szocialisták és demokraták frakciója nyújtotta be. És köszönetet mondok mindazoknak, akik aktívan részt vettek a jelentés kidolgozásában. Négyszer ültünk össze, 20 kompromisszumot sikerült kidolgozni, nem mindegyiket sikerült még véglegesíteni, de mivel még jövő héten is találkozni fogunk, azt szeretném, hogyha a legtöbb kompromisszumról közös megállapodásra tudnánk jutni. Az együttműködés nagyon értékes dolog, és azt gondolom, hogy a legtöbb esetben, függetlenül attól, hogy milyen frakcióból származunk, meg tudunk állapodni például a fő problémák felvázolása, aztán a KKV-k előtt álló problémák elgördítése, a megfelelően képzett dolgozók hiánya, az agyelszívás, jogi problémák, egyenlőtlen verseny a nem nagy multinacionális cégekkel szemben. Ezekben nagyjából egyetértünk, néha a nyelvi megfogalmazásban azonban nem tudunk egyetérteni. Bizonyára tudják, hogy az ilyen kérdésekben két ellentmondó célkitűzés van. Egy oldalról mindannyian szeretnénk garantálni azt, hogy a dolgozóknak, a munkavállalóknak a lehető legjobb munkakörülményei, munka lehetőségei vannak. Fejlődésre is van lehetőségük, de amint a való világban látunk, az az, hogy ez nem mindig lehetséges. És emlékeznünk kell arra, hogy a kis és középvállalkozások létezése és fejlesztése a másik célunk. Ezeket a célokat már pedig össze kell hangolnunk egymással, hiszen a versenyképesség kérdése és a KKV-k felmaradása nagyon fontos. Ezért kell összehangolni ezt a kérdéskört és a munkavállalók védelmét. Ahogy tudja elnök asszony, az ilyen munka nagyon gyakran a nyelvi megformálások körüli éles vitába torkolik. Nagyon részletekbe menő szövegeket tárgyalunk. A regi szakbizottságnak a véleményét szeretném még kiemelni. Mert felhívták a figyelmüket egy fontos dologra. A pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés eredendő különbségei. Ezzel foglalkozott, illetve a Költségvetési Szakbizottság pedig a bizonyos pénzügyi eszközök alacsony szintű felhasználásának problémájára hívta fel a figyelmünket. Amikor megpróbáljuk a regionális különbségekből eredő problémákat megoldani, akkor abba a problémába ütközünk, hogy a különböző KKV-knak különböző üzleti modelljei vannak, különböző tőke erejűek, és likviditási problémákhoz vezethet, vagy fizetési a számlák kiegyenlítésének a problémájához vezethet az, hogyha nem támogatjuk őket. Ezt a kockázatot kell a kohéziós politikával csökkenteni. Remélem, hogy a hamarosan véglegesíteni tudjuk a kompromisszumokat. Köszönetet mondok az összes ennyik előadónak, és remélem, hogy júliusban tudunk a szakbizottságban szavazni, és szeptemberben pedig a plenárison is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Klune asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek az eddig elvégzett munkájáért és a többi árnyék előadónak is. Azt hiszem jogos azt mondani, hogy nagyon sokan egy oldalon állunk, és a KKV-k támogatása mellett törünk pálcát. A meghallgatások itt ebben a szakbizottságban is azt mutatták meg, hogy nagyon sok administratív teher van még mindig a KKV-kon, nagyon sok olyan jogszabály van, amely fedi egymást, és ugyanakkor fel kell ismernünk azt is, hogy a rendeletek valamilyen okból születtek, és nem lehet csak úgy ok nélkül mondjuk a KKV-kat kivonni ezeknek a hatája alól, bár bizonyára megkönnyíteni a dolgok, Aztán a finanszírozás a finanszírozásról való információ és az adóösztönzők rendszerének a használata a KKV-k működésének a megkönnyítésére fontos aspektusok, aztán a képzések, a készségek napra készebbététele szintén nagyon fontosak. A bizottság két héttel ezelőtt a digitális készségekről szóló menetrendben szólt erről, ez nagyon fontos lesz a kkv számára, hogy a kkv alkalmazottai is megfelelő készségekkel rendelkezzenek. A digitális egységes piac, tisztában vagyunk, hogy milyen problémák vannak ennek kapcsán, ezekkel foglalkozni kell, de ezeket az, a jelentés is említi. Azt hiszem, hogy nagyon sok nyelvi probléma volt, ezt helyesen mondta az előadó. Különböző országok különböző gondolatot vettettek fel, és más-mást értenek ugyanazon kifejezéseket, nagyon sokat tanultunk egymástól, de remélem, és sőt biztos vagyok benne, hogy sikerül majd még a júliusi szakbizottsági üdés előtt megállapodásra jutnunk. Megfelelő környezetet kell teremteni a kkv számára, ez is rendkívül fontos. A szubszidiaritás problémáit természetesen figyelembe kell venni, de a megfelelő környezet kialakítása tényleg egy olyan terület, ahol nagyon komolyan tudnánk segíteni a vállalkozói gazdaságnak továbbra is a gerincét kell, hogy képezzék a KKV-k. Ezért te tegyünk meg mindent. Köszönöm. Köszönöm szépen. López Fernández kapja meg a szocialisták és demokraták részéről a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést kérek Emilian Pablo eh, árnyék előadónk nevében, aki ma nem tudott eljönni, szeretett volna, de most én eh, ismertetem az álláspontját. Tehát először is az árnyék előadó úr szeretné megköszönni az eddig elvégzett munkát a tárgyalásokba, a különböző frakciók közötti egyeztetésekbe nagyon sok pozitív energiát és munkát tettek idáig. A szocialisták és demokraták nagyon sok módosítót terjesztettek elő a szöveg javítása szándékával, mert nagy jelentőséget tulajdonítunk a KKV-k hatékony működésének, és szeretnénk, hogyha a parlament állásfoglalása mindenkor a célok felé mutatna. Fontosnak tartjuk, hogy szabályozó keret segítse a KKV-k beruházási tevékenységét, és amely lehetővé tenné a növekedést és a munkahelyteremtést. Ezt kulcsfontosságúnak tartjuk a gazdasági helyzet javítása érdekében. A KKV-k főszerepet játszanak a munkahelyteremtésben, a minőségi munkahelyek területén. És ezt hangsúlyozni szeretnénk a munkavállalók érdekében is. Kétségeink vannak az adóösztönzések eszköztárát illetően megfelelőke, néha, mint hogyha aláásnák a szociális védelmet, illetve a munkaerő költségét igyekeznek inkább csökkenteni. Tehát a frakciónk azt szeretné hangsúlyozni és kiemelni, hogy nagyon fontos a készségfejlesztés, a szakképzés a munkaerőpiaci igényeknek megfelelve. Továbbá a munkavállalók fontos, hogy meg tudják szerezni a szükséges és hasznos készségeket, hogy a KKV-knál el tudjanak helyezkedni. Végül azt szeretném elmondani, hogy úgy látjuk, hogy a KKV-k versenyképessége a képzésre eh, helyezve a hangsúlyt fokozható. Eh, készségeket kell fejleszteni, és azt gondolom, hogy a jelentés ezt kell, hogy kiemelten megfogalmazza. Ennyit az árnyék előadó álláspontjáról. A magam nevében pedig annyit tennék ehhez hozzá, hogy nagyon fontos a tisztességes verseny az egységes piacon, mert csak így tudjuk a növekedési lehetőségeket és a munkahelyteremtési tartalékokat eh, kihasználni, hiszen a KKV-k létfontosságok az európai gazdaság számára. Köszönöm. Martina Gyabalovának adom meg a szót az ALDE frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadónak az elvégzett munkát. Azt gondolom, hogy nagyon jól haladunk az árnyék előadók egyeztetésein. Jó kompromisszumos megállapodások vannak kibontakozóban. Nem tudjuk persze, hogy mi lesz a végeredmény, de ígéretes. Ezt csak viccesen mondom. Árnyék előadóként én azokat a kompromisszumokat támogatom, amelyek a mi fontos szempontjaikat emelik ki. Például a fiatalok vállalkozáshoz jutását vállalkozó készségét fejlesztik. A vállalkozó készség, illetve vállalkozói kedv, az nem feltétlenül vállalkozás alapításban, hanem aktivitásban jelenik meg. Tehát önbizalmat jelent, hogy a pályakezdők tudják, hogy hogy lehet elindítani és sikerre vinni egy vállalkozást, illetve úgy általában bármibe belefogni az életben. Az Erasmus a fiatal vállalkozók számára például egy kiváló eszköz, az Európai Bizottság és a tagállamok jó lenne, hogyha támogatnák ezt. A második elképzelés, amiről szólni szeretnék, a kompromisszum, a kettős képzést, illetve a képzést és a szakképzés együttesét eh, hangsúlyozza, ami elősegíti az elhelyezkedést. És üdvözlendőnek tartom, hogy a jelentés is úgy fogalmaz, hogy ne hangsúlyozzuk túl az elméletet, ami adott esetben nem könnyíti meg a, az elhelyezkedést. Aztán szintén helyesen hangsúlyozza a jelentés, hogy stabil gazdasági szabályozásra és jogbiztonságra van szükség ahhoz, hogy a vállalkozások jól tudjanak működni. És ahhoz a, a kialakult kompromisszumhoz azt tenném még hozzá, hogy a KKV-k és mikrovállalkozások működését úgy tudjuk segíteni, hogyha képzett munkaerőt találnak, illetve házon belüli képzést biztosítanak, és ezt is elősegíti a stabil szabályozás és a jogbiztonság. Végül javasolnám az előadónak, hogy a KKV-k lehetőségeit is fejtse ki a digitalizálás terén. Költségeket spórolhatnak meg, különösen az állami szektorra vonatkozik ez az elektronikus kormányzati munkára, és a jelentésben talán ennek a munkahelyteremtő lehetőségeit is meg lehetne fogalmazni. Krasznodevszki úr, köszönöm szépen az eddig elvégzett munkát, és várom a további együttműködést. Köszönöm. Thank you. I'll give the floor to... Köszönöm szépen. Ikiotis úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok a kollégának a kiváló együttműködésért. Szeretnék visszatérni arra, amit az első körben mondtunk, amikor erről jelentésről tárgyaltunk. A KKV-k foglalkoztatási lehetőségeiről. Nagyon örülök annak, hogy a többi frakcióval való együttműködés révén, illetve nyilván az előadó munkája révén nagyon sok gondolatunkat beépítették a szövegbe. A közberuházás a reál gazdaságba, ezzel kapcsolatban voltak módosítóink, amiket átvettek, illetve a stabil foglalkoztatási környezet létrehozása, ennek a fontossága, a gazdasági növekedés fontossága, a dolgozók és kollektív jogaik védelme. Ezek a fő gondolatok, amikkel foglalkoztunk, illetve hangsúlyoztuk azt is, hogy milyen katasztrofális szerepe volt bizonyos területeken az Európai Unióban a megszorító intézkedéseknek, ami elszegényítette a dolgozókat, a jogaikat, stb. Ezek az intézkedések hatással voltak például a kollektív megállapodások alakulására, és történelmileg rendkívül magas szintű munkanélküliséghez vezettek. Azt gondoljuk, hogy a módosítóink különösen abból a szempontból fontosak, ak- akkor azok a fontosak ezek közül, amelyek a Juncker tervre utalnak. Azt látjuk, hogy a programokat nagyon sok régében nem hajtják végre. Azért, mert magának a Juncker tervnek az összeállítása inkább a kockázat nélküli magánberuházást célozzak, ez ahhoz vezet, hogy a kockázatosabb országokban és régióban, mint például Görögország és Ciprus, nem fektetnek be a cégek. Ezeket a területeket a megszorítások nagyon súlyosan érintették, és 2016 első hat hónapjában nem voltak beruházási programok, különösen nem a KKV-k számára. Nagyon korlátozott a beruházások szintje Portugáliában és Spanyolországban is. Tehát alapjában véve azt látjuk, hogy Dél-Európa országai a leginkább érintettek a megszorítások által. Itt látjuk azt, hogy a dolgozók jogait, illetve bérét nagymértékben csökkentették, és a migráció is minket érint leginkább. Görögország óriási mennyiségű menedékkérőt kell, hogy fogadjon, és ebben a környezetben nem csoda, hogy a cégek nem akarnak beruházni, hanem inkább azok országok felé fordulnak, ahol a helyzet jobb. Ezért az a meggyőződésem, hogy jobb, főleg közberuházási támogatásokat kell nyújtani a kis és középvállalkozásoknak, hiszen ezek képezik az európai gazdaság gerincét, különösen azokban az országokban, ahol a legmagasabb a munkanélküliség de természetesen nyitottak vagyunk a párbeszédre, és meggyőződésem, hogy ebben a konstruktív szellemben további kompromisszumos javaslatokat is ki tudunk dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zdanok asszony kap szót, önél szó. Yes, thank you. I also want to thank me. Köszönöm szépen, én is köszönetet mondok a jelentéstevő úrnak a konstruktív munkáért nagyon elégedettek vagyunk az árnyék előadói ülésekkel és a kompromisszumokkal. 23 módosítót nyújtottunk be, legfőképp az alkalmazotti képviseletre és a szociális párbeszédre összpontosítottak ezek, amelyek nem nagyon jellemzőek a KKV körében. az A preambulum bekezdéshez nyújtottunk be, tehát módosított, valamint azt mi szeretnénk látni, hogyha jelentésben lenne hangsúly a szövetkezeti vállalkozások említésére kerülnének, mert ezek úgy tűnik, hogy jobban ellenállnak a válsághelyzetnek, mint a többiek. Általánosságban tehát elégedettek vagyunk azzal, ahogy halad a munka, és Krasznodevszki úrnak, valamint az árnyéke jelentéstevőknek azt kívánom, hogy egy nagyon jó jelentés kerüljön ki a kezük alól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Márten úr, öni a szó. Merci, Madame le Président. Köszönöm, elnök asszony. Megérthetik, hogy igen, csak zavarba hoz, hogy most véleményt kell mondanom, mert a véleményünk, a véleményem kizáródott itt az elnyék jelentéstevők között folytatott eszmecsere során. Ennek ellenére szeretnék gratulálni, és szeretnék köszönetet mondani Krasnodevski úrnak, elnézést, hogyha nehezen ejtem a nevét, a munkájáért, amely figyelemre méltó és különösen intelligenciájáért, mert a jelentéstevő úrnak volt annyi józan esze, hogy elismerje, hogy az általunk javasolt módosítók ugyanabba az irányba mutatnak, mint a jelentés, illetve a többi módosító. Szeretném, kösz, szeretnék köszönetet mondani ezért a támogatásért. Egy levelet intéztem az elnökhöz, amerre válaszolt, de némileg nem adott kiemelítő választ, hiszen a 209-es és egy másik cikkről van szó, amely kifejtette a néppárt frakcióját, az SND, illetve a GUE álláspontját. Az idézet cikk szerint a vita ezer eset követően a módosítókat csak akkor lehet megtárgyalni, hogyha ezek kompromisszumos módosítók, vagy hogyha technikai problémák merültek fel a módosítókkal kapcsolatosan. A 209-es cikk pedig sokkal szigorúbb. Ez azt mondja, hogy a 14, 15, 16-os, 20-as és más egyéb cikkek a 105, 106, 109, 112-es cikk, 175, 116-os, 110, 118, 120, 122, elnézéseket kérem a tolmácsoknak, Mutatis mutandis a réunion commission. Ez mutatis mutandis alkalmazandó mindez az ülések során és a szakbizottság ülések során. Ez volt tehát az a válasz, amelyet Enden elnök adott nekem, és ez egy olyan kérdés, tárgyát képezhet ez a válasz. Végezetül szeretném szerény bocsátkérésemet is önök elé terjeszteni, mert az árnyék jelentéstevői ülésen az az ötletem támad, hogy vásároljak úgymond egy jelentést a halászat tárgyában. Az árnyék jelentés tevők pedig azt mondták, hogy sajnos nincs idő ezzel a jelentéssel foglalkozni, nem vagyok a titkárság tagja, vagy csak nagyon későn történt ez a kezdeményezés. Ez egy személyes kezdeményezés volt, most itt a szakbizottság egész elébe tárom bocsánat kérésemet. Most új fent módosítani kellene ezt a belső házszabályt. Ez ugyanis nem tiszteletteljes, nem felelősségteljes. Nos, én ezen felvetésekre kéréssel élek. De hogyan lehetséges az, hogy a frakciómat kizárják a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatos vitáról? Hogyan nevezik azt a tényt, hogy két frakció, azaz a néppárt és az SND egyszerűen elnyomják az összes többi frakciót, és közösen vásárolnak egy jelentést a kiküldött munkavállalók tárgyában négy ponttal, vita nélkül, és még zsarolják is a többi kis frakciót, azt mondván, hogy ha nem hagyják ezt, akkor a jövőben nem vásárolhatnak majd a többiek semmit. Ez talán nem elviselhetetlen, ez talán nem helytelen, ez talán nem nélkülözi a respektust, ez nem mond ellent a de- demokrácia elveinek? Köszönöm szépen. A demokrácia miatt engedtem, hogy mindezt ön végre mondja, végig mondja, de jelen pillanatban nem ez a megbeszélésünk témája, hanem Kászlodevszki úr jelentése. Ezt a vitát már a korábbiakban is lefolytattuk. Esetleg a koordinátorok ülésén vagy más fórumon lehetne ezt a problémát felvetni. Ha kívánja, a mi napi rendünkön ez nem szerepel, de feljegyeztük a megjegyzéseit egy teljesen más jelentéssel kapcsolatban. Ahogy Krasznodeszki úr is mondta, a szakbizottságunkban július 13-11-én szavazunk a jelentésről, és reméljük, hogy a szeptemberi plenáris napirendjére felkerül. Krasznodowski úr kívánne hozzátenni valamit? Egy korábbi ülésen már megvitattuk, de esetleg van valami kiegészítő információja. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a megjegyzéseikért, és azt gondolom, felvetették azokat a témákat, amik a kompromisszumos módosítókról szóló tárgyalások során is felmerültek. Nagyon ritka a politikai valóságban az, hogy a frakciók kiegészítik egymást. Vannak olyan frakciók, mint például az ALDE, amelyek a vállalkozói szellem témájára összpontosítanak, részben el tudunk menni ebbe az irányba is – miközben néhány másik frakció inkább a szociális aspektusokra szeretne összpontosítani. Ez nagyon fontos és nagyon érdekes is. Én egy konzervatív, de szociális érzékenységű pártot képviselek, amelyeknek a szakszervezetekbe, szakszervezeti mozgalomban rejlenek a gyökerei. részt vettünk az országunk modernizálásában is. Ezért az önök megjegyzései számomra személyesen is nagyon értékesek. Azonban, ami az ENF frakcióbeli kollégánk véleményét illeti, sajnálatosnak tartom, hogy vannak olyan emberek, vagy olyan frakciók, akik kimaradnak, vagy a vagy marginalizálódnak. Tiszteletben kell tartanunk a mandátumunkat, képviseljük azokat az embereket, akik megválasztottak bennünket, képviseljük az ő véleményüket, amennyire csak tudjuk. Úgyhogy francia kollégáinknak ehhez egy olyan joga van, mint mindannyiunknak, és ezt tiszteletben kéne, hogy tartsuk. A kiküldetési irányelv inkább kapcsolódik Martin úr felszólásához. Persze, harc van a frakciók között a tekintetben, hogy ki fogja megkapni ezt a témát, és ha jól tudom, akkor a mi frakciónknak nagyon sokba került az, hogy megkapja, legalább így felesben a néppárttal. Ez csak egy mellékes megjegyzés volt. Versenyzünk is egymással, mert bizonyos jelentések különösen fontosak és érdekesek számunkra. Köszönöm szépen! Most egy kis problémánk van, mondja az elnök asszony, mert az egyik legérdekesebb napirendi pontunk következik. Eszmecsere Öttinger biztos úrral a digitális menetrend hatásáról. Azonban nem fog ideérni 5 óra 30 előtt. Mit is tegyünk most? Fordulok a titkárság felé, mit javasolnak? Uh, Nos tehát, akkor szünetet tartunk, és folytatjuk a munkát 5 óra 30-kor. Remélem hajlandóak lesznek a kollégák visszajönni, mert nagyon-nagyon fontos téma, érdekünkben álló téma lesz. Ez egy héttel ezelőtt volt egy szeminárium a digitalizációról és a robotikáról. Nagyon kevés képviselő volt jelen a szakbizottság részéről, pedig nagyon érdekes volt a téma és ez most ennek a nyomon követése lenne. Úgyhogy kéne mindenki legyen itt akkor, amikor 5 óra 30-kor Öltinger biztos úrral meghívott vendégünkkel folytatjuk az ülést. Addig szünetet tartunk. Köszönöm.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

Okay, friends, you can... Kedves barátaim, kérem foglaljanak helyet. Késő délutánra jár az idő, de nagyon örülünk, hogy Öttinger biztos úr megérkezett. És itt lehet körünkben. járt már egy másik biztos az Energia Unió témakörében, és az energiapolitikáról tartottunk eszmecserét, valamint annak a munkaerőpiaci kihatásairól. Azt mondanám, hogy az ön témája még érdekesebb a szakbizottságunk szempontjából, hiszen a digitális menetrend kihatása erősen érinti a szakbizottságunk illetékességi körét, hiszen a foglalkoztatást, illetve készségeket jelentősen befolyásolja. Tehát örülök, hogy eljött az ülésünkre, és mindjárt át is adom a szót, hogy tartsa meg bevezetőjét. Elnök asszony, Ulszkog asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak, köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy szakbizottságként a digitális tárca iránt, amelyért én felelős vagyok, az elmúlt hónapok során szakértő jelentésekkel, véleményekkel támogatták a munkánkat, illetve érdeklődést tanúsítottak, és elvárásaikat is kifejezésre jutották a munkánk kapcsán. Digitális forradalmat élünk meg, amelynek messze menő következményei lesznek az iparra, illetve a társadalom széles területeire. Mögöttünk van magának az ágazatnak a forradalma, a hardverek, készülékek, szoftverek, távközlés révén. Mostanság a digitális korszakban olyan változásokat tapasztalatunk, amelyek magát az ágazatot érintik, de most mindenek előtt a digitális technológiák mozgását láthatjuk a társadalom és a gazdaság valamennyi területén keresztül. A film ágazat például teljes mértékben digitalizált kérdezik meg a forgatókönyvszerzőket, a rendezőket és a színészeket, de akár minket, nézőket is. A média ágazat szintén forradalmat él meg, kérdezzenek meg erről egy újságírót, amelynek, akinek az első aggodalma a bloggerek, és az, hogy nincs már klassz klasszikus szerkesztőségi munka, nincs nyomtatás, nincs szabad nap az újságírók számára. Korábban ez szombat volt akár, mert nem volt adott esetben vasárnapi napilap, hanem most már online a politikáról, gazdaságról, botrányokról, sportról, terrortámadásokról a nap bármely órájában értesülhetünk. Tehát nagyon gyorsan kell kutatni, kommentálni, gyorsan kell beszámolni, hírt adni, tudósítani. Ezek a jelenségek nőttek, és részben mindez a minőség rovására ment. A film ágazat, a média ágazat, a bank ágazat szintén digitalizált, a biztosítás ágazata úgy szintén. A gépjárműgyártás és a gépjárművek használata közlekedésben vagy akár a mobilitási szolgálatok szervezése szintén, szintén digitalizált, vagy akár a hotelek, hotelszobafoglalása, a lakhatás lehetőségek értékesítése szintén digitalizálódik. Digitális szolgáltatásokat, szolgáltatások, szolgáltatások megkönnyítik a határokon átnyúló kereskedelmet, az e-commerce-t, az online vásárlásokat. Valamennyi termék 90%-a minden termelési formában, és minden munkahely 5-15 éven belül digitalizált lesz, és ez minden munkavállaló számára változásokat hoz magával Németországban. Az ipar 4.0-ról beszélünk, hogy felvázoljuk ezt a forradalmat. Az ipar 4.0, ez annyiban helyes, hogy van talán már egy ötödik forradalom is itt a gazdaságunkban és a munkahelyi környezetünkben, de az ipar ö, még nem ö, éri utol ezt. Itt nem az iparról vagy a termékekről van szó, hanem a kereskedésről, a könyvelésről, a kézműiparról, mindenféle szolgáltatásról, és akár a munkai környezetről. A munkavilága 4.0-ás már, vagy a gazdaság, vagy a társadalom 4.0-ás kiadásban létezik. És joggal eh, jelzik önök a jelentéseikben, hogy a bizottság olyan utakat mutat fel, hogy hogyan lehet az ilyen forradalmak során a vesztesek szemet a lehető legalacsonyabban tartani, hogy mindebből növekedés, munkahelyek keletkezhessenek, értékteremtés, és azt is megvizsgáljuk, hogy a munkavállalók éppen a digitális képzés révén hogyan kapcsolhatók be ebbe a folyamatba a következő évtized munkahelyein. Hát a munkai környezet kérdéskörét illetően az európai munkaerőpiac a szabad áramlás által jellemzett piac. Előrejelzéseink szerint a következő években évről évre körülbelül 116 ezer munkahely lesz az IT specialisták számára pluszban a jelenleg fennálló munkahelyekhez. Tehát egy ilyen kereslet lesz. Hogyha megnézzük az IT specialisták, szakértők szemének növekedését, és azok szemet, akik nyugdíjba vonulnak, akkor körülbelül egy negyed, vagy akár több, egy negyed millió specialistára van szükség ebben az ágazatban évről évre. Fizikusok, hírközlők, informatikusok, és elemzéseinkből az adódik, hogy az egyetemi helyek száma a tagállamokban és a régiókban a köz, illetve magánképzéseken, az egyetemeinken egyáltalán nem elégséges ezen igény kielégítésére. Egy felsőoktatási intézmény alapítása és üzemeltetése nem EU-s kompetencia. Mi csak kötelező megbeszéléseket és célkitűzéseket fogalmazhatunk meg a tagállamaink irányában, és felszólíthatjuk őket arra, hogy a megfelelő karokat, képzési helyeket építsék ki, kínálják fel a megfelelő tanulói helyeket, és finanszírozzák mindezeket. Hogyha a globális versenyben egy digitális szolgáltatás iránti megbízás nem marad EU-ba, az EU-ban, hanem Amerikába vagy Dél-Koreába kerül, akkor a versenyben ez azt mondhatjuk, hogy ez a piacgazdaság működése. Ha viszont azért veszítünk megbízásokat, mert nem tudják nyújtani az európaiak ezeket a szolgáltatásokat, mert a szakértők száma túlságosan kevés, hát ez elég nagy dühre ad okot. Másodszorban az IT szakértőkön túlmenően látnunk kell, hogy gazdaságunk és a munka erőpiac digitalizációja majdnem minden foglalkoztatott számára digitális továbbképzést és alapkészségek kialakítását teszi szükségessé. Itt, hogyha megnézzük az analóg világról a digitális világra való áttérést, akkor azt látjuk, hogy a munkavállalónak is, a munkavállalót is át kell alakítani, hogy ezekhez alkalmazkodni tudjon. Vagy ha nem így történik, akkor a fizetését illetően esetleg lefokozzák, fizetése csökkenni fog, vagy akár elveszítheti a munkahelyét is. Éppen ezért a továbbképzés, a szakmai képesítés döntő jelentőségű. Hálás vagyok a szakszervezetekkel folytatott megbeszéléseinknek, illetve a munkaadói szövetségekkel folytatott megbeszéléseinknek. A szociális partnerekkel tárgyaltunk, és itt uh, a továbbképzési kínálatot uh, megfelelően kiépítették ezek a szervezetek, de még többre van szükség. És fordítva, a munkavállalóinkat tájékoztatnunk kell, hogy fogadják el ezeket a felkínált ajánlatokat, tanulási ajánlatokat saját érdekükben. A digitális alapkészségek és továbbképzés nem csupán a munkavállalókat érinti, hanem a vállalkozókat is, a general managert, az elnök vezetőt, az ügyvezetőt, a szabad foglalkozású munkavállalókat, akár a biztost is, vagy a felügyelőbizottság elnökét. Tehát a digitális alapkészségekre valamennyiünknek szükségünk van. Most nem arról van szó, hogy mindenkinek szoftvert kell tudnia írni, vagy alkalmazásokat kell tudnia előállítani. Azonban az alapszabályokat meg kell tudni érteni, meg kell tudni azt érteni, hogy hogyan lehet adatokat tárolni, lehívni, hogyan lehet adatokhoz hozzáférni, hogyan lehet adatokat védeni. Ugye két hónappal ezelőtt egy általános adatvédelmi irányelvet fogadtunk el, a ciberbiztonság növelése is fontos kérdés, milyen hardverek és szoftverek léteznek erre a célra, hogy az adatlopást, az adattörlést, az ipari kémkedést elkerüljük. Hogyan lehet a saját smartphoneunkon a saját személyes magánszféránkat és adatainkat védeni. Mindez hozzátartozik az alapvető készségekhez mindenki számára a gazdaság valamennyi ágazatában bármiféle szakmai profilja is van az illetőnek. A szolgálataim és jó magam örülünk emiatt, hogy a New Skills közleményben a bizottság ugye néhány nappal ezelőtt fogadta el ezt az agendát. A digitális területen a digitális képzés jelentősége nagyon nagy fontosságú, és erre építjük a további lépéseinket. A digitalizálás gazdaságunk és munkaerőpiacunk legtöbb területét érinti, az áruk vásárlásától kezdve az áruk tárolásáig, a termelésig, a kapcsolat a gépek között, a kommunikáció a gépek között, az M2M, a B2B, a B2C kapcsolatokat is említhetem, egészen azon szolgálatokig, amelyek a világban valahol végzik a munkájukat a termékekkel kapcsolatosan. hogyha egy járművet építünk, járműnek nyújtunk szolgáltatásokat, vagy mobilitási szolgáltatásokat nyújtunk, tehát a teljes értékteremtési láncot érinti a digitalizáció. Mindent digitalizálnak jelenleg, amit csak lehet. Kifogást emelhetnénk, hogy egy olyan európai jogszabályra lenne szükség, amelyben az szerepel, hogy bizonyos adatokat megtiltunk, az adatok a digitális gazdaság motorja, alapanyaga, és ezáltal ez a folyamat lehetetlené válna. De a technikai forradalmat nem lehet feltartóztatni. Unokeink, gyermekeink digitalizáltak, ilyen jellegű médiát, szolgálatokat néznek, és örülnek ennek az új világnak. Az idősebb munkavállalók aggodalmaival foglalkoznunk kell, amennyiben átgondoljuk, hogy mi szerepel a kollektív szerződésekben a munkavállalók védelmére, milyen továbbképzési kínálatot, ajánlatot kellene adni a munkaadók részéről, vagy a tagállamok részéről, és mit kellene finanszírozni ebből, és hogyan lehet elérni hogy a munkahelyek változása ne járjon együtt a jövedelem romlásával. A szociális státuszt fenn kell tartani, vagy akár javítani kell azon. Néhány év óta határoztunk 14 tagállam nemzeti intézkedéseket hozva, a digitális készségek és a Job Coalition felé. Ezeket akarjuk felépíteni, és a továbbképzési ajánlatokat a gazdaságról a szociális partnerekkel, a harmadik ágazattal és kereskedelmi ajánlattevőkkel akarjuk optimalizálni, hogy az év végéig világos célkitűzések létezzenek ezen a területen. És Emellett regionális és nemzeti szinten is cselekednünk kell. Mindent egybevéve, hogyha a digitális technológiák rendületes fejlődését látjuk, ha látjuk, hogy amerikai partnereink mennyire kihasználják a digitális fölényünk, fölényüket, vagy látjuk, hogy a kínaiak egy egyben másolják az usa ezen a területen, hát akkor igencsak szoronghatunk, aggódhatunk, de biztos vagyok benne, hogy a munkaerőnk, a munkavállalóink és vállalkozóink kreativitása elég, elégséges mértékben erős, és hogyha kialakul a digitális egységes piac, az európai szabvány, és feltételek a képzésre, továbbképzésre európai szinten, hogyha kiépítjük a megfelelő infrastruktúrát azért, hogy megfelelő számú beruházás legyen, ugyanis most nagyok az aggodalmak a vidéki területeink vonatkozásában. Vannak ugyanis olyan helyek, ipari területek, vagy lakóterületek, ahol egy fogorvos vagy egy adótanácsadó működik, ahol adott esetben nincsen digitális kapcsolat, nincs internet hozzáférés, tehát nem lehet elérni ezeket a munkahelyeket. Ott fognak munkahelyek keletkeznek, ahol a széles sávú internet kapcsolat infrastruktúrája már kiépült. Tehát itt a beruházások a vállalatokba, üzemekbe, az új iparterületeken, itt ugye a közutak és vasúti vonala képítése mellett a digitális infrastruktúra képítése még fontosabb lesz, hogy ezen beruházások megtörténjenek. A digitális szakadék bármiféle formáját el kell kerülnünk. A digitális kettéosztottság a társadalomnak létrejöhet a kompetencia, kompetenciával bírók és azt nélkülözők között, de úgy is, hogy egyesek hozzáférnek az internethez, mások nem. Észszerű investíciók révén ezt el lehet kerülni a digitális struktúrába, ez a Juncker terv súlypontja is, és az én tevékenységeim is, amennyiben megkísérjük felvázolni a 2020 utáni időt, 2025 utáni időt, és egy megbízható prognózist szolgáltatunk a kapacitásra, a sebességre, hogy mely digitális háló, mely infrastruktúra kötött vagy mobil hálózat alkalmas a következő években valamennyi adat transz sport végrehajtására és a munkahelyek biztosítására, különösen vidéki területen. Köszönöm szépen. Thank you. Uh... Köszönjük szépen. Néhány kérdésre maradt még időnk. Sven Schulz úr, önnek adom elsőként meg a szót. Tisztelt Öttinger biztos, a néppárti frakció nevében, amelynek nevében először szólhatok, köszönetet mondok önnek, hogy itt van a szakbizottságnál, és a digitalizálás témája ugye a gazdaságban és a munkaerőpiacon egy olyan téma, amely itt a szakbizottságban gyakran felmerül. Alig van olyan jelentés itt a szakbizottságban, ahol ezek a fogalmak ne, fogla, ne fordulnának elő, és csak kevés olyan vita van, ahol a digitalizálás nem játszik szerepet. Éppen ezért örvendetes, hogy itt van most körünkben, és eszmét cserélhetünk önnel erről a témáról. Azt hiszem az időpont is remek. A múlt héten Strasbourgban beszéltünk a New agendáról, Tyson biztos és hogyha megnézem a hozzászólásokat a vita során, akkor láthatjuk, hogy a digitalizáció mindig is felmerült ezen vita során, és június 10-én a bizottság bemutatta a New Skills agendát. És hogyha a New Skills-ről beszélünk, akkor a digitális készségek is szorosan ide kapcsolódnak, ezeket nem lehet elkerülni. Számunkra fontos téma ez néppárti frakcióként, és a szakbizottságunk számára is a következő hetekben, hónapokban és akár években. Én is felvetettem, több kollégám is felvetette, hogy meg kell elapítani, hogy zajlik a digitalizáció, ezt irányítani kell, és előnyöket kell ebből kiaknázni Európa számára. A, ö, egyre több olyan foglalkozás lesz, úgynevezett hibrid foglalkozások, amelyek ö, magá, magukban foglalják a digitalizációt, és digitalizáció nélkül ezek már elképzelhetetlenek. Az embereknek meg kell adni az előfeltételeit annak, hogy részt vessenek a digitalizációban. Be kell vonni őket ebbe a folyamatba, meg kell adni számukra az esélyt, hogy megéljék a digitalizációt, megtapasztalják azt, ugyanakkor, hogy megtudják, hogy a digitalizáció az sokkal inkább esély, mint kockázat. Nem szabad uh, elrejtenünk, hogy a digitalizáció vitájásra mindig felmerült, hogy ez egy uh, kockázat is, de ez egy, azt a hamis benyomást közvetíti, mint hogyha dönthetnénk arról, hogy legyen a digitalizáció. Ez a jelenség már létezik, és az esélyeket kell kiaknázni. Ez érvényes a kollektív szerződésekre, a szociális partnerekre is. Egy dolog nagyon tetszett, az önbeszámolójában ezt szeretném kiemelni, gondoskodni kell arról, hogy ne legyen megosztottság a társadalomban olyan emberek között, akik digitális készségekkel rendelkeznek, illetve olyanok között, akik nem rendelkeznek ilyenekkel. Ez fontos igény a politikában is, és a gazdaság valamennyi szereplőinek gondoskodnia kell erről. Két kérdést szeretnék feltenni. Ön beszélt az együttműködés témájáról a tagállamokkal, és azt mondotta, lehet kötelező megbeszéléseket folytatni és célokról megállapodni, de érdekelne, hogy van-e olyan lehetőség, hogy esetleg mélyebben elmondja, hogy a Juncker Bizottság hogyan képzeli el a tagállamokkal való együttműködést ezen a területen, mert a digitalizáció témája az EU tagállamaiban is nagyon különbözőképpen kerül észlelésre, érzékelésre, és különbözőképpen zajlik. Aztán például a digitális készségek területén vannak hátrányokkal élő fiatalok. Milyen elképzelései vannak a Juncker Bizottságnak arról, hogy ezen hátrányos embereket segítsék, eset nincsen alapképzésük ezen a területen, és milyen lehetőségeket lát az Európai Bizottság, hogy ezen embereknek segítsen. Köszönöm szépen. Thank you, Jutta Steinruck. Köszönöm, Jutta Steinruck. Öttinger. Köszönöm, Öttinger úr, egyetértek az ön felfogás, felfogásával, hogy a digitális belső piac esély számunkra, de csak akkor lehet esély, hogyha valóban helyesen ö, alakítjuk ki ennek keretfeltételeit. A saját jelentésem is nagyon, tudom, hogy ön ezt elolvasta, együtt voltunk jelen egy rendezvényen, ahol beszámoltak erről, és a bizottság először nagyon technikai szempontból ö, fogta fel a digitális belső piacot, meg kell teremteni a keretet a képzés, a foglalkoztatás révén, mert csak így lehet ezt a jelenséget sikerre vinni. Ezen kihívást nem csupán tagállami szinten kell kezelni, itt európai szintű megoldásra van szükség, mert globális versenyről van szó például az erős erőforrásokért, ez a jövő nyersanyaga lehet az innovatív készségek kialakítása a fiatalok körében. Az Európai Bizottság nagy befolyást kell, hogy gyakoroljon a tagállamokra, hogy a képzést is ennek megfelelően alakítsák át. Ön beszélt ugye a felsőoktatási intézményekről. Egyesek el, lekésték a csatlakozást. Ön ugye beszélt Kínáról. Az USA-ban például sokkal több minden zajlik, sokkal többet ruháztak be az oktatásba, és erre nagyon büszkék. Ami a foglalkoztatást illeti, a munkaidőrugalmas rugalmassá az egyik téma, ezt sok munkavállaló akarja, más részről viszont a munka és a családi élet közötti egyensúlyt is valahogyan ki kell alakítani, mert nagyon drága lesz a társadalomnak, hogyha az emberek mindig készen állnak, állandóan dolgoznak a nap 24 órájában, és tudjuk azt is, hogy a digitalizáció bizonytalan körülményeket is teremt, sok önálló munkavállaló van, és nincs már társadalombiztosításuk. Az lesz majd a feladatunk, hogy európai szinten impulzusokat adjunk ebben a folyamatban. Ha mindenki értelen a digitális munkaerőpiacra lép ki önálló munkavállalóként, akkor ki foglalkozik az olyan esetekkel, hogy valakinek társadalombiztosításra van szüksége. Valóban társadalombiztosítási rendszerekre is szükségünk van, 40 ásokra A munkavállalók védelme, az adatvédelem szintén kiigazítandó a digitalizáció fényében, a bérek alakulását illetően, hogyha mindenki önállóan van a versenyben, akkor nincs már szabályozói súly, és ezért azt hiszem, hogy az önálló munkavállalók kis esetleg az árakról megállapodhatnak, sokkal kevésbé függenek ők a vállalatoktól, mint a jelenleg szervezett munkavállalók, akik szakszervezetekbe tömörülve léphetnek fel, és képviseltetik magukat a vállalatokkal szemben. A képzés, továbbképzés átalakítása. Továbbképzést intézményesíteni kell a nagyvállalatoknál. Én Baden-Württembergi vagyok, és a BASF-nek e, e nagyon könnyű a munkatársait képezni, tovább képezni ez egy állandó folyamat, de a kis középvállalatok nincs, nem képesek erre. Itt tehát támogatási borítékokat kell úgymond létrehozni, és az nkkv kat erőteljesebben támogatni, hogy képesek legyenek ezt a továbbképzést nyújtani, hiszen ez a jövőnk. A digitális alapkészségek Igazat adok önnek, de szeretném még ezt a kört kibővíteni. Ez nem csupán technikai tudás, amire az embereknek szükségük van, hanem szociális kompetenciákról is szó van itt. Hogy hogyan lehet helyesen kezelni az új médiát, az új kreativitást és az önálló gondolkodást. Ön említette például az állandó híráramlást, és nehéz maguknak a politikusoknak is ugye dönteni, nagyon gyors az információ áramlás, és nehéz a valóságtartalmát ezen gyorsan áramló híreknek felülvizsgálni. Tehát nem mindenki lesz szoftvermérnök a jövőben, de minden munkahelyi munkahely már nagyban függ majd ezektől a készségektől és a kreativitástól tehát több technikai készségre van szükség a 21. században, és a szociális kompetenciák is nagyon fontosak e tekintetben. Nincsen további kérdésem, továbbra is küzdjön együtt velünk. Köszönöm. Címer asszony. Ja, auch von meiner Seite. Nos, az én részemről is köszönetet mondok a biztos úr beszámolójáért. Egyetértek ezzel, hogy célt fogalmazzunk meg, ami felé haladni akarunk. Nos, kihegyezve, ez egyfajta fikció, az új, a szép új digitális világ, de aztán nehéz ezt a folyamatot valóban e felé a cél felé alakítani. Most ugye az átmenetet kell valahogyan irányítanunk, és ön elmondta, hogy sokan nincsenek előkészítve, sokak esetében hiányoznak a megfelelő tanulmányok, készségek, előkészítés. Az egyetemek is alkalmaz, egyetemeknek is alkalmazkodniuk kell ehhez a helyzethez, és hogyha egyrésztről a digitális területen rengeteg IT munkahelyre van szükség, másrésztről viszont olyan tanulmányok léteznek, itt például A PricewaterhouseCoopers részéről az szerepel itt, hogy 2030-ig 100 ezer, több százezer munkahely mehet veszendőbe a kereskedelem területén, az ipari termelés területén, és 2030-ig a kereslet 200, 900 ezerrel csökkenhet a munkavállalók szemet illetően. Tehát egyrésztről nagyon keresettek lesznek a magasan képzettek, és másrésztről pedig sokan, akik most bizonyos területeken dolgoznak, ezek a munkaik meg fognak szűnni. Tehát az embereknek valami más területre kell majd átmenniük és munkát találni, nem lehet kivárni, hogy nyugdíjba vonuljanak. Tehát itt nem csupán a fiatalok képzésével kell foglalkoznunk az iskolákban, egyetemeken, hanem azzal is, hogy ezen munkaerőkkel mit teszünk majd, akik elveszítik a munkájukat, és akik már idősek, és teljesen új kihívásokat kell, hogy megoldjanak. Tehát ezek olyan folyamatok lesznek, amelyek ezekkel már régóta törődnünk kellett volna, ha ezen kívásoknak meg akarunk felelni. Ez az egyik gondolat. Beszéltünk már arról, hogy különösen a továbbképzési kínálatot, területet sok ajánlással kell ellátni a tagállamok irányában. Itt ugyanis arra is szükség van, hogy a munkavállaló fizetett keretek között a munkáját felfüggesztve továbbképzéseken vehessen részt, ugyanis nem várhatjuk el, hogy ez saját költségére hétvégenként abszolválja. Aztán vannak itt még más konzekvenciák. Beszélünk itt a határokon átnyúló elektronikus kereskedelemről, a logisztikai politikában dolgozók jogairól, a postafiók cégek számának növekedéséről, a szociális dömpingről, a kiküldetési irányelvvel kapcsolatos visszaélésekről, a termelőhelyek áthelyeződéséről, és a határokon átnyúló cloud working jelenségéről. Egy másik kérdésem, hogy vajon a társadalom ezen változása a teljes lánc során, amiről ön szólt, ez nem esély egyben arra, hogy a munkaidőről új fentvitákat folytassunk? Tehát éppen a magasabb termelékenység kapcsán beszélnünk kell arról, hogy hogyan lehetne lerövidíteni a munkaidőt. Újra meg kell nyitni ezt a vitát, hogy hogyan lehet a munkaidőt csökkenteni, ez hogyan lehet motiváció olyan emberek számára, akiknek ö, le kell küzdeni ezt az új kihívást. Ugyanakkor az alapigényeiket továbbra is ki kell elégít, tenniük a csökkentett munkaidővel is. Ez is hozzátartozik ez a témához, és szerintem ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Köszönöm szépen. Nos, ha lehetőséget szeretnénk biztosítani további öt kérdésre, akkor rövidebb formában kéne föltenni ezeket a kérdéseket. Különben nem marad idő a válaszokra. Legalábbis nem a tolmácsok munkaidején belül és akkor válaszoljunk először a kérdésekre, vagy folytassuk a kérdésekkel? Most rendben, Teré Ránke, eh, megadom a szót, kérem, hogy röviden. Nos, valóban nagyon röviden eh, fogalmazok, és angolul, nem csak a németül beszélőket érdekli a digitális menetrend. Említette biztos úr, hogy gyermekeink és az unokáink már beleszületnek a digitális korba. Én is ennek a generációnak a tagja vagyok, úgy tekintem magamat. Nem csak a műszaki eszközökről szól a digitális menetrend, ahogy ön ezt említette. Kezdetben ez nem volt teljesen világos. A társadalom minden szeletére kihat, a munkaerőpiacra, a demokrácia működésére is. Tehát minden társadalmi vonatkozású folyamatra. Nem részletezném a kollégák által említett kérdéseket, inkább egy konkrét digitális szakadékra szeretnék kitérni, hiszen említette a szakadékot a város és vidék között, valamint a férfiak és nők között is van egy digitális szakadék, ha megnézzük a menetrendet. Csak a 9%-a a fejlesztőknek, illetve az IKT terület vezetőjének nő. Tehát ha egyenlő mértékben vennének részt a nők ezen a területen, akkor ez 9 milliárd euró plusz GDP-t jelentene. Feltételezve, hogy a nők 50%-ban vesznek részt az ikt ban A készségfejlesztés szintén nagyon fontos. Kevés nő van ezen a szakterületen az új készségek keretében a bizottság programja erre is kiterjed, de ezt finanszírozni is kell. Például, hogy a nők vállalkozni tudjanak. Ennek hatása lesz azokra a cégekre, ahol nem elég nő dolgozik pillanatnyilag. És a kérdésem a biztos úrhoz, ön az élére áll ennek a folyamatnak, és gondol-e a digitális menetend keretében a férfi-női esélyegyenlőségre? Köszönöm, Dominik Márten, megadom a szót önnek. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy óriási téma, és kevés az időm, úgyhogy a biztos úrnak ajánlom fel inkább a felszólalási időmet. Thank you. Uh, I'll give the floor to Thomas Mann. Köszönöm, akkor Thomas Mannnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Tinger úrnak ezt a beszámolót világos, teszi, hogy milyen területeken éljük át, vagy fogjuk átélni a digitalizációt. Ez mindenképpen egy fontos, vagy sikeres terület, egy biztos szemmel, vagy a jövőben mutató tárca birtokosa. Egy lelkesedést és egy félelmet egyaránt megtapasztalhatunk. Azt hiszem, hogy a középút kell választanunk, a foglalkoztatás, foglalkoztatásügyi szakbizottságban mit is csináltunk? Felkerestük a Silicon Valley-t március végén, az Amazon-t, a Facebookot, felkerestük, a Google-nál is voltunk, az Intelnél, és észrevettük, hogy milyen területeken dolgoznak. Az volt a kérdésünk, hogy mennyire tudnak -e ez alkalmazkodni az emberek. Egy érdekes tapasztalat. 50 millió olyan amerikai van, akik csak részmunkaidőben tudnak dolgozni, felajánlják ezt, kiszervezik őket, és nem az a helyzet, mint itt Európában, nagyon erős szociális támaszokkal vagy szakszervezetekkel. A Berkeley Egyetemen például beszéltünk professzorokkal, akik azt mondták, hogy jó lenne az európai szociális modell egy részét magunkénak tudni. Nem azt mondják, hogy őrizkednek ettől, hanem bizonyos bizt biztonsági intézkedéseket szorgalmaznak. A, tovább kell lépni az európai sztenderek közös kialakítását illetően, a köz, továbbképzés fontosságát kell hangsúlyozni. Sok olyan európai van, akinek nagyon sürgetően szüksége lenne továbbképzésre, és ez nagyon sok fejlesztési esélyt kíván. Örülök, hogy itt ilyen nyílt körben vitázhatunk erről, és az európai bizottság nagyon sokat tanult, és a biztos azt mondja, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet a ö, valóságot ö, közelebbről megtapasztalni. Merci, Madame la Présidente, Monsieur... Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, én is nagyon örülök, hogy eszmét cserélhetünk önnel ma. Igaz, hogy valódi forradalmat élünk most át, és nagyon sok kérdés merül fel az állampolgárok részéről. Nagyon sok innovációt látunk, aminek még nem látjuk, hogy milyen célja lesz a jövőben, de új kompetenciákra is szükségünk lesz, és ezeket még nem sikerült feltétlenül beavazonosítani. Állampolgártársaink tehát félnek, hogy egy oldalról két szélsőség felé fog elmenni a foglalkoztatás, és a digitalizált vállalkozásoknak olyan emberekre lesz szükségük, akik kreatívak, és nagyon jól értenek az új digitális technológiához, a második oldalról pedig egy kevésbé képzett és kevésbé szerencsés populációt látunk. Meg kellene próbálni valahogy megóvni az átmeneti állásokat is, és a lehető legtöbb embert abba a csoportba terelni, akik nagyon magasan képzettek. Hogyan lehet a digitális világhoz jobban kapcsolt embereket képezni? Nem vagyok teljesen naív, lelkes vagyok, és azt gondolom, hogy a digitalizációnak óriási lehetőségei vannak a vállalkozók, az állampolgárok és a mi számunkra is, de nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy ezt ki tudjuk használni, ahhoz beruházásokra van szükség, például a, be az oktatásba, az egyetemeken. Az olyan, mint a nyelvtanulás. Nagyon korán kell kezdeni. A tagállamoknak is van szerepe ebben, de a beruházásoknak is, például az én régiómban, Franciaország déli részén a helyi települések úgy döntöttek, hogy prioritás lesz a 4.0-as vállalkozások oda vonzás, ehhez pedig infrastruktúrára van szükség. Biztos milyen beruházásokat és milyen pénzügyi támogatásokat terveznek a tagállamok, illetve a helyi települések segítésére? Köszönöm szépen. Sajderova asszony kap szót. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Csak három megjegyzésem van, és egy kérdésem mindegyik után először is említette ezt a, az új készségmenetrendet, ami június 7-én került nyilvánosságra. És egy, egy kicsit aggaszt az a tény, hogy az új készségeket olyan tanárok kell, hogy tanítsák, akik már rendelkeznek ezekkel a készségekkel, és támogatnunk kell őket, hogy rendelkezzenek ezekkel a készségekkel, de noha ez prioritás, nincsenek ilyen tanáraink. Támogatni kell a tanárképzésre, az első számú prioritás, különben nem lesz olyan tanárunk, aki ezeket az új készségeket tanítsa. Az én generációim, generációmat oktató tanárok még mindig ott vannak az iskolákban, és ők nem rendelkeznek ezekkel a készségekkel. A szakmai és családi életet is figyelembe kell venni. A digitális menetrend óriási lehetőségeket jelent, mert lehet otthonról dolgozni például, persze vannak ennek kockázatai is. Szender asszony beszélt egy hasonló témáról, olyan cégekre van szükség, ami lehetővé teszi azt, hogy például az anyák otthonról a digitális világ kihasználásával dolgozhassanak. És ezt kell, hogy támogassa a bizottság harmadsorban a digitális technológiák lehetőséget jelentenek, de fenyegetést is. És azért kutatásra van szükség. Hogy hozzájussanak a gyerekek olyan infrastruktúrákhoz, amikhez nem feltétlenül jutnak hozzá a mai napon. Például azt látjuk, hogy egy kisgyerekek azok nem tudnak alkoholt venni ABC-ben, de online igen, ez például kockázat. És hogyha a digitális technológiákat támogatjuk, akkor kell, hogy erről legyen egy irányelv is, de gondolkozunk el azon, hogy hogyan fogjuk az internet kockázatait ö, visszaszorítani, hogy a gyerekek ne vásároljanak veszélyes dolgokat. Nagyon sok kérdést kaptunk, mondja az elnök asszony, és most Öttinger biztos úrnak adom meg a szót válaszadásra. Ein breiten Raum bei einigen ähm, Wortmeldungen der Egyes ähm, felszólásoknál feljött az iskola, alapiskola, képzés, tanulmányok, továbbképzés, a tanítók, tanárok továbbképzése és a szakképesítés kérdésköre. Ambiciózus vagyok, de realista is egyben. Nem hiszem, hogy a következő években pénzt adunk majd hogy az iskolákat hardverrel és szoftverrel tudjuk ellátni. Sokkal több laptopra, számítógépre lenne szükség, a szoftvereket sokkal gyorsabban kellene frissíteni, sok iskolában gyors internetre lenne szükség, ez nincsen. 150 millió eurós éves költségvetéssel ezt nem lehet finanszírozni hogyha a hétvégén az államfőket, kormányfőket arra kérik, hogy 5 milliárdot kapjak évente, tegyék ezt meg. A tagállam azt mondja, hogy csökkentjük az európai költségvetést, Berlinben azt mondják, hogy több mezőgazdaságot akarnak? Vagy akár kilépnek az EU-ból. Ezért az a kérelmem, hogy engedjenek meg számomra egy ambiciózus munkát, de akár a pártrendezvényeken, a baráti megbeszéléseken, a ö, különféle parlamenti kollégákkal, adófizetőkkel és polgármesterekkel hangoztassák ezeket a témákat. Nem hiszem, hogy az alapkompetencia az iskolák, felsőok, oktatási intézmények vagy az iskolák felszereltsége szeme, szempontjából európai szinten biztosítható. Mit tehetünk ehelyett elsősorban? És ezt a DC jelentésben is kiemeltem, ez egy éves jelentés a digitális kompetenciák tárgyában a tagállamokban, tehát a konnektivitás, az infrastruktúra, a témájának ennek, vagy a munkahelyek a kutatási beruházások a digitális területre. Minden egyes tagállamnak, hogyha évente ezeket előírjuk, akkor megnézzük például az üvegszálas technológia az utolsó helyen van, és kérdés az, hogy miért ők a legrosszabbak, és ezáltal lehet az ambícióikat növelni, a digitális kompetencia és a képzési ajánlatok témáját ö, szorgalmazni kell. A skills fontos, hogy a következő digitális kompetencia jelentések tárgyát képezze. Másodszorban a luxemburgi tanács elnökséggel mind a 28 szakminisztert a tudomány a képzés területéről meghívtuk, hogy beszéljünk velük a helyzetről és ez évente egy visszatérő esemény lesz, és az előrehaladási jelentésekkel kötjük össze milyen tanulmányhelyekre van szükség az IT ágazatban. Mit tesztek a költségvetéseitekkel, hogy társfinanszírozzátok a képesítési szakképzési programokat? Vagy pedig az a téma, amiről Cimmer asszony beszélt. Ugye a képzésre biztosított szabadság, szabad napok, vagy szabad munkaidő a szakmai képzésre. Ez mindenek előtt a szerződéses felek ügye. Németországban reggel szinten is szabályozzák ezt, egyébként meg a tagállami jogalkotás kérdésköre ez. De a bevált gyakorlatok révén lehet ösztönzést adni, és erre készen vagyok hogy aztán ezt a szerződéses partnerek, a kollektív partnerek hajtják végre, az jobb lenne. Hogyha pedig sok tagállamban ugye nem, erős, nem elég erős ez a szociális partnerség, akkor a jogalkotót lehet felkérni arra, hogy tegye meg ezt. Aztán itt a tanárokra vonatkozó kérdés is érkezett, ez teljesen helyes. Ugye az 50-60-70 éves tanárok tanároknak továbbképzésre van szükségük. Amikor én jártam iskolába, akkor nagyon tiszteltem a tanáromat, mert az egyszer egyben gyorsabb volt, mint én, noha jó magam is elég gyors voltam. Hát most a fiatalok ugye előveszik a, az iPhone-jukat, és nem is számolnak fejben. Tehát ők soha nem is tanulják meg ezt a fejben szorzást, vagy a szorzótáblát ugyanakkor nagyon gyors a kezük az iPhone-on, és sokkal gyorsabb eredményeket kapnak, mint én valaha is. Ugye a Facebookon is például meg lehet oldani kisebb problémákat a házi feladattal kapcsolatosan, és a tanár is a digitális korszakban tanácsokat tud adni, és csak akkor lehetséges az, hogyha a Facebook csoport tagja van, iPhone-ja, és ezeket a készségeket is birtokolja. Biztos vagyok benne, hogy például a kereső motorok, gépek a vizsga részét fogják képezni néhány év múlva. Nálam még a számoló táblát is megengedték a, az érettségén, amikor az első számológépeket vitték el, elektronikus számológépeket a vizsgára, akkor ezeket kirúgták, ezeket a diákokat. Most már ez egy magától értetődő, értetődő tény, hogy a vizsgákon használnak ilyenek hát nincs olyan újságíró vagy képviselő vagy biztos, aki nem használja például a Google-t. Hogyha keresőgépek hozzátartoznak a munkavalóságához, és az iskolának a munkavalóságára kell előkészíteni, akkor nem lehet kihagyni a keresőgépeket az iskolából sem, még a vizsgarészét is kell képezniük. Tehát a tanterveket, a tananyagokat, tanszereket is digitalizálni kell, és a tanerőket, a tanárokat is tovább kell képezni. Ez visszaadja az elveszett tekintélyt számukra, mert most a fiataloknak nagyobb a tekintélyük, mint az idősebbeknek, hiszen ők jobban uralják ezeket a digitális technikákat értik ezeket, és használják is ezeket a technikákat, szolgáltatásokat. A fogyatékkal élők, vagy a hátrányos helyzetű személyek vonatkozásában azt javasoltam, dolgozom ezen, hogy egy európai ö, igazolványt fejleszünk ki számukra, ez a Juncker terben is szerepel, egy digitális képzési kurzust kellene kialakítani számukra a tagállam nak, tehát esetleg ugyanannyival kellene finanszírozni, mint az EU forrás, és akkor ezt lehetne használni egy népfőiskolánál, egy oktató központban, hogy térítésmentesen nyújtsanak ilyenfajta képzéseket a fogyatékkal élőknek, akik örömmel vennének részt ezen képzéseken, hogy ezeket a hidakat megfelelően felépítsük. a fennálló munkajogi előírásokat, kollektív szerződéseket és szociális standardeket felül kell vizsgálnunk, hogy a digitális munka világában ezeket megkerülik-e, vagy át lehet ezeket alakítani, hogy ugyanazon materiális értéküket megőrizzék. Az előnyök sokkal számosabbak, például az időügyi rugalmasság és a térbeli rugalmasság, a hátrányok pedig az, hogy valaki a nap 24 órájában elérhető. Nagyon sok kiszervezés lesz, és a klasszikus munkaidő modell és a szociális illetékek, a betegbiztosítás, a munkai ártalom, balesetbiztosítás és egyebek a digitális világban már nem lesznek magától értetődőek, és nem fognak ugyanolyan számban fennállni. Ez egy hátrány. De ez elfogadható lesz, ha egy szombat délután Például egy sportvilágbajnokság kerül eldöntésre, vagy egy európai bajnokság zajlik, akkor az fog nyerni, akinek az adott alkalmazása időben készen van. A digitális korszakban ugyanis nincsen szabad szombat vagy szabad vasárnap, ez már nem lesz tartható. De Ugye itt az új sztenderdekkel az életminőség növekedhet, és bizonyos rugalmasságra lesz szükségünk, mert az új szolgáltatások csak így lehetnek sikeresek, és így lehet ezeket sikeresen elfogadni. Azt hiszem, hogy a média képzés területe és a digitális képzés területe szintén egy kérdés. A fogyasztó szempontjából fontosak ezek. Nem csupán a munkavállalóról van szó, hanem arról, hogy a foglalkoztatott a szabadidejében észszerűen használja-e ezeket az online ajánlatokat és hogy ez demokratikus ez az észszerű használat korábban egy hírlapban a, a und die Vereinsnachrichten. Heute halálesetekről szóló beszámolást, a sporteseményekről szóló beszámolókat olvastuk, meg a nagy politikai eseményeket. Most viszont mindenhez hozzá lehet férni a Spiegel online kiadásában, más, ország, más újságokban, a Politico online oldalán, a YouTube-on, úgy szintén. Itt iránymutatásokra van szükség ebben a sokkal sokszínűbb új digitális információs világban. És aztán, hogyha a minőség, a demokrácia, vagy a sértés, a gyűlöletkeltés tilalma, vagy a nők fiatalok, kisebbségek elleni erőszak bármilyen okból, hogyha ezeket nem akarjuk elfogadni, hogyha egy bizonyos minőségbiztosítást akarunk a digitális média területén, akkor ösztön, ugye, hogyha nem akarjuk ösztönözni a terror támadásokat, hanem csökkenteni, akkor konzultációra van szükség, és ki kell ért értékelni, hogy az online platformok felelősek-e a digitális tartalmakért. Az olvasói levelek esetében szerepel az feladó neve, címe is akár. lehetséges, hogy ezekben súlyos sértések merülnek fel, akkor az olvasói levelet nem teszik közzé. A szociális média platformok ezt a felelősséget részben elutasítják. Ezt ismerjük a digitális belső piacon, az európai és nem európai szinten, de ezt a problémát fel kell vetni, és szorgalmazni kell ezen platformokat a felelősségük tiszteletben tartására. Láthatjuk, az egyik kérdező már nincsen jelen, de felemlegette a női foglalkoztatottak számát a vállalkozók között az IT ágazatban, ez ijesztően csekély. A fiatal nők a social media és például a Facebook hálózatában rendkívül aktívak, de nem teszik foglalkozásukká ezt a hobbit. Az informatikát tanuló nők száma nagyon csekély a fizikát tanulóké, úgy szintén az elektronikát tanulóké, úgy szintén. Azt hiszem, a 12, 14, 16 éves nőket, lányokat bátorítani kell, hogy válasszák ezeket a foglalkozásokat, ágazatokat. meg kell célzottan nézni, hogy a nők állnak a hálózataink középpontjában, példák az amerikai ö, nők a Facebookon például rendszeresen ö, volt a Facebook ö, elnökségi testületében sok nő volt rendszeresen. Ez egy jelzés, hogy a nők szociális kompetenciájukkal, intelligenciájukkal, szorgalmukkal és IT készségeikkel sokkal könnyebben érvényesülhetnek, mint például a gépjárműiparban, és ezáltal példaként szolgálhatnak az utód nemzedék számára. Ezek voltak a fontos témák, egyéb múlva szívesen visszatérek, és beszámolatok majd a bizottság előre lépéseiről ezen a területen, és arról, hogy mit érünk el a tagállamokkal, csak úgy szavakban. A koalíció a munkahelyek és készségek vonatkozásában több tanulmányi hely, és biztos vagyok benne, hogy egy év múlva Ugye most előkészítünk egy kerekasztalt a szakszervezetekkel, a munkavállalói szervezetekkel, a Digit Europe, a Business Europe és más szervezetekkel, és megnézzük, hogy hol van cselekvésre szükség a jogalkotásban, vagy a fejlesztési projektek kapcsán, a tanulmányok, vagy más területeken, európai szinten. Itt mére, méreható tanácsokat kapunk a szociális partnerektől is. Kellemes estét kívánok! Thank you very much, uh, Köszönjük szépen, Öttinger biztos úr, ezeket a lelkesítő, ugyanakkor rövid válaszokat az intenzív eszmecserénk keretében. Itt a teremben, illetve az ülésünkön érezhetően ez a téma a napirendünk élén áll, hiszen ez a foglalkoztatást, munkaerőpiacot is érint, illetve a szociális menetrendet és a társadalom építését, fejlesztését szintén. Tehát mi ezt jelentkezésnek vesszük, amit említett, hogy jövőre szívesen eljön, és ezzel nem meg is hívom önt, hogy valóban jöjjön el ismét egy év múlva. Tehát köszönjük szépen, hogy itt volt, és további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!